Uh, Kedves kollégák, hadd kérjem meg önöket, hogy foglaljanak helyet. Rögtön megkezdjük munkánkat. Használhatják a fejhallgatót, és anyanyelvükön hallgathatják a vitát. Szanowni Państwo, Szeretnék köszönetet mondani önöknek a tegnapi megbeszélésekért, vitáért. Mint tudják, a képviselőcsoportok előadói, illetve a munkacsoportok előadói elkészítik jelentéseiket és ismertetik azokat. De a spanyol parlament két házának elnöke, Rojo Garcia és Bono Martinez urak ma nem lehetnek velünk. Nagyon komoly oka van ennek, a spanyol kormány igen jelentős döntéseket hoz ma. Az Európai Unióban tisztában vagyunk azzal, hogy milyen nehéz a helyzet, ezért a spanyol parlament két házának elnöke Spanyolországban kell, hogy maradjon ma. Ezt mi megértjük. Szeretném üdvözölni az Európai Bizottság alelnökét, Joaquin Almunia urat. Fog is szólni önökhöz. Tehát meghallgatjuk majd az ő ismertetőjét is. Pedro Luis Marin Uribe úr képviseli a soros spanyol EU elnökséget. A soros elnökség nagyon fontos intézmény, lehetővé teszi az jogszabályok alkalmazását. Spanyolország adja pillanatnyilag az elnökséget, és Uribe úr, aki energiaügyi államtitkár képviseli ma itt az elnökséget, ő is fog szólni önökhöz, illetve kérdezhetnek tőle. Szeretném megragadni ezt az alkalmat arra is, hogy mindjárt itt az elején elmondjam, hogy a parlament hivatala nagyon sokat tett ezért a találkozóért. Berger asszony az igazgatója annak a központnak, amely az ilyen találkozókat szervezi. Bernacki úr a munka az előkészítő munkacsoport vezetője. Szeretnék köszönetet mondani minden munkatársnak a találkozó előkészítését, ugyanakkor a spanyol elnökségnek, a spanyol kormánynak is köszönetet mondok. Ők is jelentős hozzájárulást tettek. A spanyol elnökség sokat segített a spanyol kormánynak, szeretnék köszönetet mondani, illetve mindenkinek, aki részt vett az előkészítésben, szervezésben. Annak érdekében, hogy gördülékenyen tudjuk lebonyolítani ezt a találkozót. Most pedig következnek az előadások a jelentés készítők részéről. Szeretném megkérni az előadókat, hogy maximum 10 percben ismertessék jelentéseiket, Szárius Volszki úrral fogjuk kezdeni az Európai Parlament részéről. Kérem, hogy eh, vegye át a szót. Tessék. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, hadd ismertessem önök előtt, hogy miről gondolkodott el az energiabiztonsággal, diverzitással, szolidaritással és egymásra utaltsággal foglalkozó munkacsoport. 2007 óta foglalkozik az Európai Parlament az energetikával, most a Lisszaboni szerződés 194-es cikke alapján külön jogkört is kaptunk. Egy hangon kell, hogy felszólaljunk, és nem csak kereskedelmi és gazdasági szempontból, hanem biztonsági szempontból és geopolitikai szempontból is vizsgálni kell az energia helyzetét. A tegnapi vita megmutatta, hogy egyre inkább tisztában vagyunk az energiabiztonság kérdésében, működésével a nemzeti parlamentekben, és az Európai Parlament álláspontja és a nemzeti parlamentek véleménye összetart. A 2006 2009 közötti energiaválságok fényében megtapasztaltuk, hogy a piacok nem tudtak megfelelően reagálni, nem tudtak kielégítő választ találni az ilyen válás, válságokra, ezért koordinált megközelítésre van szükség, illetve jobb eszközökre EU szinten. A szolidaritás próbája áll előttünk, tehát az energiabiztonságban a gázellátás biztonságáról a parlament és a tanács most tárgyal. Nagyon fontos a szerződésben szereplő szolidaritás elve, illetve a nemzeti jogkörök közötti egyensúlyt megtalálni. Mindkettő a szerződés 194-es cikkében került megfogalmazásra. Fontos lenne, hogy a kihívásokra választ tudjunk adni, politikai szándékra van szükség egyrészt, másrészt pedig szükség megfelelő jogalkotásra. Az egyes munkacsoport tegnapi konklúziója következők. Egyfelől a résztvevők széles körűen egyetértettek, hogy némi előrelépés történt, ugyan a jogszabályokban nem elegendő, nem kielégítő a végrehajtás, nincs megfelelő politikai szándék és hosszú távú jövőkép. Ugyanakkor leszögezhettük, hogy az Európai Parlament sokkal ambiciózusabb volt, mint a tagállamok a tanácsban, illetve a bizottság maga. Megfelelő szint megfelelő beavatkozási szintet is meg kell határozni a tagállamok szerint nem piaci intézkedésekre lehet szükség EU szinten, ez sarkalatos kérdés válság esetén hogyha nincs egységes energetikai térség, akkor egységes piac sem működhet. Bár erőteljes támogatást kíván mindenki nyújtani a szolidaritáshoz, a végrehajtás időnként problémás az a végkövetkeztetés, hogy megfelelő kompenzációs mechanizmus kell kialakítani az EU szintjén, hogy az infrastruktúrákba érdemes legyen befektetni. Készletezés, összekapcsolások ami az Európai Energia Közösség Buzek javaslatát illeti, fontos lenne, hogy a már meglévő szerződés kiegészítő intézkedésekkel tökéletesítsük, és megerősített együttműködésre is sor kerülhetne az energia területén a Schengeni formula, Schengeni recept szerint nem szabad, hogy csak a szükségkezetben lévők legyenek koalícióban. Az Európai Unió energetikai szempontból kiszolgáltatott bizonyos országoknak, keleti szomszédoknak alapvetően. Ukrajna és Belarus politikai nyomás alatt áll, és hangsúlyoztuk, hogy a földgáz nem egyszerű árucikk, hanem a külpolitika egyik eszközévé is válhat. Törökország és a Nabukó vezeték fontos lett a Nabukó szempontjából Törökország jelölti státusza, Ankara az Európai Unióval együttműködik, de nem szabad a két kérdést összekapcsolni. Ez nem lenne előnyös sem Törökország, sem az EU számára. Nagyon sürgős, hogy az EU közös megközelítést alakítson ki az energia terén. Válság esetén cseppfolyós gáz lehetne szállítani, másfelől az energia készletek megoszlása nagyon változik. Például Nagy-Britannia energiában nagyon gazdag volt, ma már nem ez a helyzet. Ami az atomenergiát illeti, a tagállamok továbbra is maguk dönthetik el, hogy milyen mixet alakítanak ki. Az atomenergia megfelelő eszköz lehet a diversifikálásban a jövőben, és az EU energiabiztonságának javításában. Az volt a végkövetkeztetés, hogy további kutatások szükségesek a megújuló energiákban, a jövő hosszú távú víziója kialakítására. Középtávon, rövid távon viszont a gáz és a kőolaj ellátás biztonságát kell kialakítani, ezért ambiciózus szabályozásra van szükség a gáz és kőolaj ellátás biztonsága érdekében. Erről folyik most a tárgyalás a parlament és a tanács között. A parlament ambíciózusan áll hozzá az energiabiztonsághoz és a szolidaritáshoz. A kollégák többsége támogatta ezt a nemzeti parlamentek részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük szépen a beszámolót! és köszönjük az első munkacsoport munkáját. Köszönjük szépen kollégák a munkát. Most a második munkacsoport beszámolója következik. Félix Lavilla Martinez fogja bemutatni Spanyolországból. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, alelnök úr, tisztelt bizottság, államtitkár úr, hölgyeim és uraim, Tisztelt eh, Európai Parlamenti és Nemzeti Parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! A versenyről, az energiáról szólt ennek a munkacsoportnak a tevékenysége, heves viták folytak a biztonságos energiaellátásról, de a 21 században még nem létezik a közös energiapiac, amennyiben ez létre tud jönni, és hogyha versenyt szeretnénk teremteni költséghatékony díjakkal, akkor fenntartható ellátásra van szükség, illetve az elektromos áram hálózatokhoz való jobb hozzákapcsolódás. Ezek nélkül nem valósítható meg a 21. század európai energia közössége. A második eh, munkacsoport egyetértett ezekben a kérdésekben, és teljes mértékben kiállunk amellett, hogy a jelenlegi jogi keretet használjuk, tehát a Lisszaboni szerződés hatályba lépése kapcsán. Utalni kell arra is, hogy ezek eh, a kapcsolódások néha akadoznak. Az összekapcsolás, amelyet eh, a 2002-ben Barcelonában létrehozott tanácskozás kitűzött, nem sikerült megvalósítani. Sürgős megoldásokra van szükség, illetve nagyobb növekedése, az energia megtakarítása és a közlekedés szállítás területén jelentősebb befektetésekre és az említett hálózatokhoz való kapcsolódásra van szükség. Ha ezt nem tudjuk minél hamarabb megteremteni, akkor nem tudunk beleszólni a döntésekbe világszinten. A kopenhágai csúcs arról is döntött, hogy szükség van az innovációra, a fenntartható és megújuló energiaforrások használatára. Ez pedig azt is jelenti, hogy Európa számára meghatározó az európai energiapiac, és ezt sokkal jobban lehet a hálózatok összekapcsolásával megoldani. Az innováció és a technológia fenntarthatóságot is eredményez a ellátásban, és ez sokkal jobb lenne az európai polgárok számára, illetve a konkrét problémákra jobb megoldással szolgálhatna. Az európai polgároknak szükségük van arra, hogy energiakiesés esetén ne szenvedjen kárt az energiaellátás. Fontos, hogy a különböző üzemeltetők között a megfelelő összekapcsolódás létrejöjjön, ez pedig a közpénzekből történő finanszírozást is jelenti. Az árak közötti versenyhelyzet nagyobb hatékonyságot is jelent, hogyha kevesebb energiát használunk fel, akkor vagyunk e versenyképesek, és többet tudunk kínálni annak érdekében, hogy fenntartható gazdaság jöhessen létre. A technológiai csúcs teljesítmények természetesen szintén ezt a célt szolgálják. A szén stabil energiaforrás, a legjobb technológiákkal, mint a CCS, megszüntethetjük, illetve csökkenthetjük az energiafüggőségünket. Az ibériai energiapiac erre nagyon jó példa, illetve annak szükségessége, hogy bizonyos technológiák átvitelére lehetőség van, és az energiát a fogyasztók számára meg kell védeni, a fogyasztókat, aki jutányosabb árokon kell, hogy hozzáférjen az energia, az energiához, és tisztább energiát kell, hogy kapjon. 1,5 milliárd ember a világon nem fér hozzá az elektromos energiához, az elektromos áramhoz. Az Európai Uniónak meg kell oldani a problémáit. Tiszta energiára van szükség, és ebből kettős előny adód, adódik. Kevesebb a szennyezés, és ezen kívül jobb pozícióba hozhatjuk magunkat. A földközi tengeri energiaterv erre egy jó példa. Itt nem arról van szó, hogy egységes belső piac jöjjön létre, és utána ezt el is felejtsük. A vasúti hálózatok szintén szerepet játszanak. Shakespeare nagyon fontos szavakat használt. Fontos érveket kell felsorakoztatni a fontos fellépések érdekében. Erőteljes és fontos fellépésre van tehát szükség. Köszönöm. Thank you very much, colleague. Köszönöm szépen, kedves kolléga az előadást. És minden kollégának köszönöm a munkát, aki a második munkacsoportban tevékenykedett tegnap este. A következő hozzászóló Jesus Aliquen López lesz Spanyolországból. Kérem, hogy mutassa be a harmadik munkacsoportban folytatott vita eredményeit. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, a bizottság alelnöke, energiaügyi államtitkár, Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Európai Parlamenti Képviselők! A hármas munkacsoport végkövetkeztetését szeretném röviden bemutatni, mely munkacsoport tegnap délután ült össze. Energia, környezetvédelem és fenntartható technológiák. Először is minden résztvevőnek szeretnék köszönetet mondani, akik hozzáültek a munkacsoport munkájához megmutatták, hogy egyértelműen a környezetvédelmet, a jövőt támogatjuk, és a fenntartható ö, energiák ö, támogatása révén munkahelyeket teremtünk Európában. Nos, ebben az összefüggésben vitattuk meg e témákat. Egyetértünk abban, hogy az energiapolitika prioritást kell, hogy élvezzen, nagyon nagy szükség van rá, és ehhez új Európára van szükség, Három célt emeltünk ki az európai energiarendszer szempontjából. Az első a versenyképesség, az ellátás biztonsága, a második és a fenntarthatóság a harmadik. Az Európai Unió és a tagállamok stratégiai terveket kell, hogy kidolgozzanak, és továbbra is intenzíven kell azon dolgozzanak, hogy a gazdasági térségben nagy energiahatékonyságot lehessen elérni az energiatermelést és energiafogyasztást a saját forrásainkból továbbra is ki kell építenünk, hogy ez a lehető legkevésbé hasson ki a környezetre. Meg kell gondolnunk, hogy milyen fajta energiát termelünk és milyen energiát fogyasztunk. Alap szerepet játszanak ebben a megújuló energiák és a csúcs technológiák, hogy ezeket alkalmazni tudjuk. Olyan munkáról van itt szó, amely az Európai Unióban már 2006-tól kötelező célként került kitűzésre az európai országoknak a megújuló energiák részarányát 2020-ig 7%-ról 20%-ra kell növelniük. És a nemzeti terveket is meg kell valósítani, amiket júniusig kellett az országoknak benyújtaniuk. Egy közös energiapiacot kell tehát kialakítani, és a tiszta energiák megközelítése azt jelenti, hogy ugyanazzal a pénzügyi elképzeléssel kell rendelkezni, ugyanazzal az adóztatási rendszerrel, hogy ugyanolyan politika jöhessen létre tagállami és európai szinten, hogy a megújuló energiák és a fenntartható energia legyen az alapja Európa jólétének a jövőben. Ebben az értelemben elmondhatom, hogy valóban nagy egyetértés uralkodott azt illetően, hogy sokkal több megújuló energia forrásra van szükségünk, Természetesen az energia megtakarítás és az éghajlatváltozás leközése is fontos, de a hálózatokhoz való hozzáférés úgy szintén lényeges. A második fontos dolog az, hogy a tagállami hálózatok nincsenek megfelelőképpen összekapcsolva. Éppen ezért a megújuló energiák potenciálját nem tudjuk kellőképpen kiaknázni és nincs valódi összekapcsolt belső piac ezen a területen. Ami pedig a smart grid-szeket, az intelligens hálózatokat illeti, szintén technológiai megújulásra van szükség. Ezt a fejlesztést egyébként más nemzetközi üzemeltetők már végrehajtották. Ezek olyan hálózatok, ami kiépítésére mindig is törekedtünk, ahol megvannak a megfelelő összeköttetések, összekapcsolások az energiaellátásban, hogy be tudjuk tartani kötelezően kitűzött céljainkat, és biztosítani tudjuk az energiaellátás biztonságát. Az energiahordozó költsége természetesen megfizethető kell, hogy maradjon. Az hatásért felelős gázokat csökkenteni kell, az energiahatékonyságunkat növelni kell, mindig elhangzott, hogy az innováció rendkívül fontos, és a technológiai fejlesztés, mint például a második generációs elektromos járművek tekintetében, ezáltal csökken az energiafüggőségünk, és a széndiokszid kibocsátás a közlekedés területén csökken. Kiemeltük azt is, hogy a leghatékonyabb energia tulajdonképpen az az energia, amit nem is használunk fel, amelyet megtakarítunk. És az energiaforrások jövője szempontjából az energia megtakarítás kulcskérdés. Nem csupán a kiérlelt technológia fontos a e tekintetben, hanem az olyan fajta energiák is, amelyeket például a hulladékgazdálkodásból nyerhetünk, valamint a biomassa kiaknázása szintén fontos forrás az energiatermelésünk szempontjából, úgy szintén a munkahelyteremtés szempontjából a vidéki területeken. Az energia megtakarítás nem csupán pozitív dolgot jelent, hanem ad adóügyi ösztönzőket is, például az épület politika területén. Végezetül az energiahatékonyság európai stratégiai tervéről esett szó. Itt pénzügyi és technikai ösztönzőkről van szó, egy ilyenfajta terv végrehajtása céljából. Utaltunk annak szükségességére is, hogy tovább dolgozzunk, és konkrét célokat tűzzünk ki hosszú távon, egészen 2030-ig, illetve 2050-ig az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Ez azt jelenti, hogy egyrésztről egy stabil és versenyképes gazdaságot kell kiépítenünk, és azt is el kell mondanom, hogy ezt a megközelítést a jövőbeli nemzedékekre tekintettel is meg kell valósítanunk. Köszönöm szépen ezt az előadást, a harmadik munkacsoport munkájának bemutatását. Köszönjük szépen, köszönjük a jelentéstevő munkáját és köszönjük a vitát, amire tegnap délután sor kerülhetett. Most pedig az energiai államtitkárnak, Marin Uribe úrnak adom meg a szót, aki a tanácsot képviseli. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Nagyon örülök annak, hogy meghívtak az ülése, illetve meghívták a spanyol soros elnökséget, és részt vehetünk az energiával kapcsolatos témák megvitatásában. Ez a téma rendkívül fontos, mind az Európai Unió számára, mind pedig nemzeti szinten. Az a kérdés, hogy Európában szükség van egy speciális energiaszerződésre, erről tegnap esett szó. És tisztában vagyunk azzal is, hogy már számos szerv foglalkozott ezzel a kérdéssel, számos intézmény. Még akkor is, hogyha intézményi szempontból a tanács nem képvisel hivatalos intézményt ebből a szempontból, nagyon fontosnak tartom, hogy bekapcsolódhatunk a vitába. Az elmúlt hónapokban sokat foglalkoztam ezzel a témával. Lehet, hogy arról dönthetnénk, hogy bizonyos esetekben, bizonyos okok miatt jó lenne egy új intézményt, egy új szerződést, vagy egy új felépési szintet e, létrehozni. Emlékeztetnék arra, hogy a Lisszaboni szerződés a spanyol soros elnökség alatt lépett hatályba. Az egyik új jellegzetessége az energiával kapcsolatos rész. Az elmúlt e, időszakban nem volt ilyen jellegű szöveg, amely a belső piacon alapult volna. Számos anyagról folytattunk vitát tegnap. Úgy érezzük a Lisszaboni szerződés, lehet, hogy alapvető változást eredményezhet az Európai Unió energiapolitikájában. Első alkalommal került sor arra, hogy jogi alapot teremtettünk az energiapiac számára, és ez, ez szintén hatással van az ellátás biztonságára. Az, a Lisszaboni szerződés a válság időszakában tesz javaslatokat az energiaellátás megoldására, a szolidaritásra, mint elvre, és az Európai Unió külpolitikáját is a, legfelsőbb, a legfőbb képviselő, a külügyi és biztonsági képviselő személyre alapozza. Szeretnék röviden Szeretném röviden megvizsgálni a szerződés bizonyos elemeit, amelyekről azt gondolom, hogy ezek meg fogják változtatni az energiapolitikánkat. A három legfőbb aspektusra térnék ki, ezekkel külön foglalkoznék, még akkor is, hogyha ezek összekapcsolódnak. Egy ilyen típusú politika segítheti a fogyasztókat. A versenyhelyzet nagyon fontos, egy új jogalkotási szerv jött létre, a harmadik csomag, az úgynevezett belső piaci csomag, amely jelentős változásokat fog eredményezni. Először is külön válik a közlekedési szállítási infrastruktúra, a szállítási infrastruktúra a generációs infrastruktúrától. És az új típusú energiaforrások is meghatározóak. Azt is látnunk kell, hogy ami a versenyt illeti, illetve a belső piacot, ez tovább javíthat a fogyasztók helyzetén. És ennek a jogalkotásnak a gyümölcseit nem sokára érzékelni is fogjuk. Először is van egy speciális szabályozás, amely a megújuló energiaforrásokra is vonatkozik, ez pedig az energiaellátás biztonságára is hatással van. Én úgy érzem, hogy az energiaellátás biztonsága az Európai Unióban a leggyengébb pont. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az összekapcsolódó infrastruktúrák a belső piac alappilléreihez tartoznak, és ezek nincsenek jelen ezen a területen a nemzeti, regionális és helyi érdekek akadályozták a szükséges technológiák kialakítását az Európai Unió energiapolitikája számára. A 16-os része a transeurópai hálózatokról szóló résznek a szerződésben. Erre először kerül sor. Nagyon nehéz volt a gyakorlatban konszolidálni az összekapcsolódást a tagországok között. A határokon jelennek meg a nemzeteken átnyúló értékei az ilyen összekapcsolódásoknak. Nagyon fontos lenne a versenyhelyzetet erősíteni, illetve nagyobb bizalmat teremteni, hiszen itt megosztott kompetenciákról van szó. nem valósult meg ez a megosztott felelősségvállalás eddig elegendő mértékben. Az infrastruktúrák közvetlenül kapcsolódnak a külső kapcsolatainkhoz, az együttműködési és szomszédsági politikákhoz. Nemrégiben volt egy magas szintű konferencia Madridban, amelyet az Európai Bizottság és a spanyol soros elnökség szerveztek, és az energiainfrastruktúrákról szólt a vita. Ez az első lépés a bizottsági javaslat felé az infrastruktúrális csomagról. És a külső dimenziót szintén kihangsúlyozta a konferencia. Nagyon fontos az energiapolitika előmozdítása, az emberek nagyon gyakran elmondták azt, hogy egységes hangon kell felszólalni a külpolitikában, és ezt külső és belső eszközökké kell alakítani. Mint ahogy a második energia stratégia áttekintése ezt javasolja is, és ez a gyakorlatban is érzékelhetővé válhatna. Az energiapolitikát az EU régóta igyekszik eh, tervezni, megtervezni és koordinálni. És természetesen más nemzetközi partnerekkel való együttműködés szintén fontos, mint a G20-akkal való együttműködés. Az Európai Uniónak nagyon fontos eh, megőrizni a szavahihetőségét a külpolitikájában is, amely az energiaellátást garantálja. Ez pedig nyílt párbeszédet jelent mind a szállítókkal, mint pedig a tranzitpontok kapcsán. Az Európai Unióban a mediterrán térséget érintő politikák is nagyon fontosak. Az energiaellátás biztonsága a közös biztonsági politika egyik legfőbb elemét kell, hogy képezze a válság, amelyet megéltünk az elmúlt években, hangsúlyozta ennek a területnek a jelentőségét, és azt gondolom, hogy ennek az Európai Unió külpolitikájára jelentős hatása lehet. Hangsúlyozni szeretném az energiaellátás biztonságának második pillérjét, Létezik már jogalkotás ezen a területen, amely most érkezik a végső szakaszba a gáz és olaj stratégiáról, és a stratégiai ellátás jelentőségéről. A harmadik eh, pillér pedig a fenntarthatóság. Az energia hatékonyság és a megújuló energiaforrások az új szerződésben jelentősebb hangsúlyt kaptak. És a nemrégi jogalkotásnak köszönhetően ezen a területen, a korábbi jogalkotásnak köszönhetően politikai megállapodásra került sor magas szinten. Az Európai Unió és ezen belül az Európai Bizottság megpróbálta az említett célokat megvalósítani, ez pedig a polgárok szemében is javíthatja a bizalmat irántunk. Ezeket a politikákat ezzel egyidejűleg a korábbi politikai területekhez is kapcsolni kell, kell külpolitikában. És szeretnék egy nagyon fontos aspektusra kitérni, ez pedig a technológiai dimenzió. A Notre Europe, mi Európán dokumentum és más dokumentumok is hangsúlyozták azt, hogy az iparpolitika az EU 2020-as stratégiájának részeként tosságú energiapolitikai területté válhat fontos politikai eszközökkel rendelkezünk, és kutatásfejlesztési eszközökkel, amelyek az iparfejlesztés szempontjából meghatározóak. Ami az energiát illeti, úgy érezzük, hogy ez a stratégia lesz az Európai Unió számára az egyik legfontosabb kihívás. Megvannak az elemzések, a tervek, most pedig azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk elérni a közszféra és a magánszféra együttműködését formális megállapodásokban, amelyek az említett terveket és elgondolásokat a gyakorlatba ültetik. Volt egy kezdeményezés, amelyre a spanyol elnökség szervezésében az elmúlt héten Madridban valósult meg. Hölgyeim és uraim, úgy érezzük, hogy az új szerződéssel és a, a jogalkotás segítségével előléphetünk, illetve tovább léphetünk az energiapolitika területén. Fontos a fenntarthatóságra jelentős hangsúlyt fest, fektetni, és nem csak a, a EU 2020-as stratégiája miatt nagyon fontos a széndiokszid kibocsátásának csökkentése. Nagyon fontos további elemzéseket készíteni. Meg kell néznünk azt, hogy mi történik ezzel a tervvel, amikor eljön az ideje mindennek, azért, hogy orvosolni tudjuk az energiapolitika problémáit a 21. században. A mai konferencia az egyik legmegfelelőbb formája annak, hogy a legfőbb kérdésekben döntsünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kormányában, mint energetikai államtitkár, ugyanakkor az ipar, az idegenforgalom és a kereskedelem felelőse. Nagyon komoly felelősséggel rendelkezik ön, és természetesen nagyon fontos összetevőket említett spanyol elnökségnek, ez egyik prioritása, hogy a közös energiapolitikát beindítsa, és a legfontosabb tényezőket lajstromba vegye. Kedves kollégák, a spanyol elnökséget, a tanácsot képviselő kollégának kérdéseket lehet majd feltenni a beszédek után hozzászólással együtt három percben lehet kérdést feltenni. Hogyha kék lapot tartanak fel, akkor 30 másodpercben rövid kérdést lehet feltenni, és nem csak a, a panelnél ülőket, hanem a hallgatóság soraiban helyet foglalókat is lehet így kérdezni. Most pedig tisztelettel üdvözlöm Joaquin Almunia urat, az Európai Bizottság képviselőjét, az Európai Bizottság versenyjoggal foglalkozó tagját. hogyan lehet az egységes belső piacon a szabályokat megfelelően kialakítani. Nagyon fontos ez a cégek, energetikai cégek, kis és középvállalkozások, az egész piac számára és az állampolgárok számára is, hiszen a polgárok azt várják, hogy szabad verseny érvényesüljön, mert ez azt jelenti, hogy csökkenteni lehet az energia árát. Egy másik fontos dolog az egész Európai Unió versenyképességének javítása az EU-n belüli verseny révén. Tisztelt alelnök úr, nagyon kíváncsian várjuk az ön észrevételeit az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Köszönöm szépen a spanyol elnökségnek és önöknek minnyájuknak, hogy meghívtak. Még egyszer megismétlem, most, hogy a mikrofon problémák megoldottak. Köszönöm szépen elnök úr a meghívást, köszönöm az elnökségnek a meghívást, és nagyon jó alkalom ez, hogy eszmét cserélhetünk önökkel számunkra, európaiak számára fontos kérdésről, az energiapolitikáról. Természetesen az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja az európai energiapolitika vízióját, ami három fontos pilléren alapul. Erről szóltak a munkacsoportok képviselői, és Marin úr is, a tanács képviselője. Először is az energia ellátás biztonsága nagyon fontos pillér és már a gyakorlatban is megtapasztalhattuk, hogy mit jelent, amikor az energia ellátás akadozik. Több millió európai polgár élte meg ezeket a nehéz pillanatokat. Túlságosan ki vagyunk szolgáltatva a külvilágnak, túlságosan kötődünk földgáz szolgáltatásban bizonyos kevéssé megbízható beszállítóktól. Nagyon fontos ugyanakkor a másik két terület is, az egységes piac kialakítása, illetve a fenntartható fejlődés. A bizottságban, a tanácsban, itt a parlamentben nagyon sok vita folyt már a fenntarthatóságról. Próbálunk egyfajta konszenzust kialakítani, illetve kompromisszumot a megújuló energiák, az új technológiák a fenntarthatóság között, a környezet védelme érdekében, és különösen az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében olyan térséget szeretnénk kialakítani, ahol ezek a célok egyszerre valósulhatnak meg. Ez lehetővé teszi, hogy éllovasai legyünk ennek a küzdelemnek a világban, az új technológiák révén. Megpróbálunk következetesek lenni, a három pillér lehetővé kell, hogy tegye, hogy mindenki számára megfizethető legyen az energia. A versenypolitika ebben nagyon fontos szerepet játszhat, és ezért felelek én közvetlenül az Európai Bizottságnál de nem akarok erről külön beszélni most az első hozzászólásom alkalmával. Általában beszélnék az energiapolitikáról az Európai Bizottság szemszögéből. Néhány hónappal ezelőtt vitatta meg az Európai Parlament azt az új programot, amit már az új bizottság kezdeményezett, ugye mi február óta működünk, Ezeket a fontos elveket a stratégiai eh, javaslatainkba beépítettük eh, eh, dinamikus növekedés, a versenyképesség céljából készítettük ezt a stratégiát, aminek része a szociális befogadás is. Ez az úgynevezett Európa 2020 stratégia, az európai csúcs, az Európai Tanács a jövő héten kell, hogy jóvá hagyja, vagyis a 27 európai állam és kormányfő. Sok előrelépés történt az energia Európája terén, ugyanakkor úgy ítéljük meg, hogy az elkövetkező években tovább kell majd növelni a hatékonyságot részletes stratégiát dolgozunk most ki, közép és hosszú távra, és ez a stratégia az energetikai akciótervünkben kerül konkrétabban megfogalmazásra, illetve energiahatékonysági akciótervet is készítünk, valamint egy roadmap-et, ami lehetővé teszi, hogy 2050-re nagyon kevés széndiokszidot bocsásson ki az ipar, és így hozzájárulhassunk a világszintű célkitűzések megvalósulásához. Mindezekkel az eszközökkel, intézkedésekkel az elkövetkező évek nagy kihívásaira akarunk választ adni. Van tennivalónk, de ez nem jelenti azt, hogy az európai intézmények még meg se kezdték volna a munkát a jelenlegi jogi keretek között. Az Európai Unió a Lisszaboni szerződés hatályba lépése előtt is rendelkezett már jelentős jogalappal a fellépésre, most pedig, mint a jelentések előadói és az államtitkár úr is jelezték, új jogalapunk van energiapolitikában, a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta, vagyis 2009. december 1 -e óta. Én szeretném hangsúlyozni azonban, hogy már a Lisszaboni szerződés hatályba lépése előtt is képes volt az Európai Unió, hogy képes volt az Európai Unió a három már említett fontos elv alapján erőteljes energiapolitikát kialakítani, tehát megvolt erre a lehetősége fontos a versenyképesség, fontos az ellátás biztonsága, fontos a fenntarthatóság, a lehetőségeinkhez mérten megfizethető fogyasztói árakat, megfizethető ipari energia árakat kell kialakítani. Az ipar is ugye sok energiát fogyaszt. Nem akarok most részletesen visszatérni a harmadik energia jogszabálycsomagra, villamosenergia, gáz szektor. Az nemzeti parlamentek most ültetik át ezt a jogszabálycsomagot a nemzeti jogba. 2011 márciusig valósul ez meg, 9 hónap van még hátra. A harmadik jogalkotási csomag átültetésére tehet a 27 tagállamba. És véleményünk szerint energiapolitikánk sarokköve a jó jogszabályátőket és az időben történő és a lehető legambíciózósabb jogszabály a nemzeti jogba. A nemzetközi szervezetekkel is egyeztetve a 2020-as csomagról úgy igen fontosnak találjuk az épületek energiahatékonysági irányelvét, az energetikai szolgáltatásokról szóló szabályozást. Mindezek olyan fontos eszközök, amelyeket már elfogadtunk, és amelyeket csak át kell ültetni a nemzeti jogba. És hát persze, mindennél fontosabb, hogy alkalmazzák is őket. Fontos az is, hogy teljesen megvalósuljon a megújuló energia irányelv, ennek az alkalmazása nélkül a 2020-as célokat nem tudjuk elérni. És most megvan az új szerződés 194-es cikke, az új jogalap, Emellett megemlíteném az energiaellátási problémák esetéről szóló 122-es cikket, amely ilyen esetekben az Európai Uniónak teljes jogkört ad. Tehát vannak létező eszközök, vannak beindított politikák, amelyeket alkalmazni kell, megvannak az új jogalapok, Mindent meg kell tehát tennünk, és a lehető leghatékonyabban kell eljárnunk, a lehető legkoordináltabban az Európai Unió szintjén, annak érdekében, hogy a kívánt eredményeket el is érhessük. Itt, a tanácsban és a nemzeti parlamentben is el kell végezni munkánkat. Nagyon-nagyon hangsúlyozom, hogy mennyire fontos, hogy 2011-re a szintű átültetés valósuljon meg a harmadik energetikai joga, jogszabálycsomag esetében. Ez lehetővé teszi majd, hogy az energia belső piac elmélyüljön. A Monti jelentés néhány héttel ezelőtt jelent meg. Más hogyan kell ennek a fényében olvasni a belső piac jelentőségét, az 500 millió fogyasztó gazdasági óriást képez. A Monti jelentésben ö, szerepel egy sor probléma, amelyeket még meg kell oldani. És az energia önök közül többen mondták, még megoldandó területet jelent a belső piac kiteljesítéséhez. Ezt a területet is rendezni kell. Az összeköttetések is problémát jelentenek az Európai Unió különböző területei között. Szerintem még vannak akadályok, amelyeket fel lehet számolni a verseny kiterjesítésével, ugyanis pillanatnyilag még nem alkalmazzuk teljes mértékben a versenyszabályokat. Vannak korábbi monopóliumok, sőt, vannak olyan tagállamok is, amelyek nem tartják be az állami támogatásokról szóló EU szabályokat. Állami támogatásokat fizetnek továbbra is bizonyos erőművi tevékenységek, illetve energiaszolgáltatás esetében. Az energia belső piac persze egyik napról a másikra nem valósulhat meg, ezt tudjuk, mégis erőre lehet vinni az energiapiac ügyét. A bizottság nagy jelentőséget tulajdonít a regionális együttműködésnek, mert az nagyon előnyös. Az Európai Unió egyes részei tagállam csoportok között ez a regionális együttműködés lehetséges, a jelenlegi jogi keretek között is, és meg vagyunk győződve róla, hogy az azonnali hasznokon túlmenően azok számára, akik részt vesznek az ilyen energetikai együttműködésben, úgy gondolom, hogy minnyájunk számára határozottabb előrelépést jelenthet az ilyen együttműködés, a belső piac kialakítása irányában. Ahhoz, hogy az energia belső piac megfelelően működjön, a külső helyzetet is figyelembe kell, hogy vegye. Az energiaellátási problémákat meg kell oldani, másfelől javítani kell tagállamaink képességeit, fellépési képességeit a külső partnerek viszonylatában. A bizottság, az Európai Bizottság intenzíven dolgozik azon, hogy a tagállamok érdekei európaibb érdekek legyenek, ellátásban is, piaci viszonyokban is, és bízunk benne, hogy a Lisszaboni szerződés által létrehozott új intézményes struktúra, és különösen az, hogy van egy külügyi főképviselőnk, aki alelnöke a bizottságnak, lehetővé teszi majd, hogy hatékonyabbak legyünk. Elnök úr, én ezzel zárnám szavaimat. Köszönöm szépen az Európai Parlamentnek a meghívást. Köszönöm, hogy helyet adtak ennek a fontos párbeszédnek, köszönöm, hogy eljöttek a nemzeti parlamenti képviselők, köszönöm, hogy a spanyol elnökség is itt van. A Lisszaboni szerződés most már működik. Ez a párbeszéd a nemzeti parlamentek és az EP között újabb lökést ad az európai intézmények közötti egyeztetésnek is. Ez kell, hogy legyen a jövőbeli működési mód, hiszen a parlamenttel közösek a jogkörök, amit a tanács és a parlament között, és a nemzeti parlamentek bevonása is hangsúlyosabb. Úgy gondolom, hogy ilyen egyeztetésben lehet a megoldások egy részét megtalálni, ugyanis a polgárok nagyon sokszor rosszul informáltak, rosszul, kevéssé tájékozottak nagyon fontos, hogy ilyen fórumokra a jövőben is sor kerüljön, hogy tájékozottabbak lehessenek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, alelnök úr, ezt a nyilatkozatot. Szeretnék mindenkit emlékeztetni rá, hogy kérhetik a szót a titkárságtól, van erre egy külön nyomtatvány és amennyiben kérdésük lesz, adhok kérdésük, akkor a kék papírlapot felemelhetik, a kék kártyát. Megkezdjük a vitát, kérem, eh, ne feledkezzenek meg róla, hogy a tanács és a bizottság képviselője is jelen van, tőlük is kérdezhetnek. Bácsitis úr az első eh, képviselő az Európai Parlament részéről. Öné a szó. Elnök úr, biztos úr, kollégák, parlamenti képviselők a különböző tagországokból. Először is köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, ezért a nagyon időszerű kezdeményezésért a bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a spanyol soros elnökségnek. Felismerték a problémákat az energiaágazatban, és megpróbálták a legjobb megoldásokat megtalálni. Köszönetet szeretnék mondani a három munkacsoport jelentéstevőinek is, a nagyon szakmai előadásaikért. Ezek a viták a legfontosabb energiaügyi problémára hívták fel a figyelmet, az összekapcsolódás hiányára, illetve regionális szinten eh, létezik az energiaizoláció problémája, illetve az ellátás biztonsága sem valósult meg. A megfizethető árak sem léteznek, illetve világos perspektívát kell eh, nyújtani az energiaágazat számára, és számos más probléma is van. Az összekapcsolódások nem jelentenek könnyű befektetést. De ha szeretnénk az integrációt és a versenyképességet biztosítani, akkor szükség van az összekapcsolásra. A viták felhívták a figyelmet a legfőbb gondokra. Az Európai Unióban hiányzik a politikai akarat, és ez marad a legnagyobb akadály az energiaközösség létrehozásában. A megújuló energiaforrások, a zöld technológiák és a többi kérdés is össze fog kapcsolódni a jövőben a politikai akarat hiányával. Számos fontos döntés, lépés történt. A harmadik energiacsomag nagyon ambíciózus, és hogyha ezek a jogi aktusok mind-mind megvalósulnának, akkor ma eh, egyszerűbb kérdésekről is tudnánk beszélni, kevésbé jelentősebb problémákról. A szuverén piac megteremtése eh, nélkül el fogjuk veszíteni a pozíciónkat a versenyhelyzetben, és az Európai Unió a külső fellépéseiben sem lesz elég ütőképes. Remélhetőleg mi hamarabb létrejön az egységes energiapiac, gyakorlati lépéseket kell tennünk, és a gázbeszerzési csoport eh, lehetőséget teremthet arra, hogy amikor a külső beszerzésekről beszélünk, akkor az Európai Unió egységes hangon szólalhasson fel hiszen az energiapolitikát illetően különbségek vannak a tagországok között. A jövőben az energiapolitikát szoros összefüggésben kell taglalni a kapacitásokkal, a különböző válságok elkerülése érdekében. A mexikói jövőbeli katasztrófára is emlékeztetnék ez úton, ennek eh, számos következménye van, és mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, ki hozzájárult a probléma megoldásához regionális szinten. És köszönetet szeretnék mondani a litván delegációnak, akik számosan ellátogattak a mai ülésre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló a török parlamentet képviseli. Demir Kirám úr parancsoljon. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Az energia nélkülözhetetlen nem az összes ágazatnak, és mindennapi életünkben is hatása van. Energia nélkül nem, tudjuk, nem tudunk javítani az életminőségen, és nem tudunk szociális és gazdasági fejlődést eredményezni. Éppen ezért megfizethető, megbízható és barátságos energiállátásra van szükség megfelelő óvintézkedések mellett a fenntartható fejlődés érdekében, ami az energiaellátás biztonságát illeti, a források diverzifikációjára feltétlenül szükség van a gazdaságok, hatékonyak, az energia árai és az ellátás ára az energia függőségtől függenek. Éppen ezért fontos meghozni a szükséges intézkedéseket, hogy a negatív hatásokat csökkentsük. Jövőbeni tervezéskor azt is tudnunk kell, hogy maximum 40 évig tartanak a szénforrások, és 60 évig a gázforrások, hogyha nem csökkentjük az energiafogyasztást. Jelentős kutatás fejlesztése, befektetésekre van szükség az új zöld energiatechnológiákba. Az energiahatékonyság mind a termelésben, mind az energia felhasználásban fontos, hogy kulcs célja eh, legyen, kulcsfontosságú célja legyen az energiapolitikánknak. Az Európai Unió jövőbeni partnereként el szeretném mondani, hogy az energia ellátás, liberalizálás, az összekapcsolások segítségével, a környezetvédelem, sikeresen megvalósultak. De vajon mindez elégséges-e? Szüksége van az Európai Uniónak a további integrációra az egységes energiapiac érdekében? Az Európai Energia kezdeményezés, közösség kezdeményezés megkapja az összes tagország támogatását, és más olyan európai országok támogatását, akik nem tagjai az EU-nak. Illetve elégséges a néhány ország az energiaközösséghez. Fontos, hogy ezek az országok közös földrajzi határral rendelkezzenek. A jelölt országokat meghívják ebbe a közösségbe. Törökország a Vámunió tagja 1995 óta, vajon bennünket is meghívnak-e ebbe a közösségbe? Az e- európai energia ellátás politika biztonsága szempontjából nagyon fontos Irán és Irak, Éppen ezért fontos az említett országokkal való kapcsolatok normalizálása, hiszen ez is jelentős szerepet játszik a kérdés szempontjából, és más energiában gazdag országok is. Törökország ö, csatlakozási tárgyalásait ö, azt gondolom nem kell a Nabukóhoz kötni, Mindjárt befejezem, mondja a hozzászóló. Sajnos meg kell, hogy szakítsam önt, mondja az elnök, csak az utolsó mondatot mondanám el. Az energia fejezetet nem lehet újból megnyitni, köszönöm. Be kell tartanunk az időt, kedves kollégák, mondja az elnök. Egy kollégán kérdést szeretne feltenni. Ő a görög parlamentből érkezett. Parancsoljon, 30 másodpercet adok csak a kérdéshez. Egy kérdést szeretnék feltenni a tanács képviselőjéhez. Úgy véli-e, hogy egy hosszú távú liberalizáció a piacon ahhoz vezet majd, hogy az árak csökkenni fognak. A szén egyre drágább lesz, a szén erőművekben előállított energia szintén egyre drágul, másrésztről pedig a földgáz ára is nő, úgy szintén a kőolajé, és a megújuló energiák szintén ahhoz vezetnek majd, hogy az energiaárak növekedni fognak. Tehát kicsit optimista, hogyha azt mondja, hogy a verseny révén az árak csökkenni fognak, és ezáltal az EU versenyképessége is nő. Valóban elhiszi ezt? Kedves kollégák, köszönöm szépen a kérdését. Kedves kollégák, hogyha egy kérdés általános jellegű, és nem egy konkrét hozzászóláshoz kötődik, akkor kérem, hogy hagyják a végére, mert ez a kérdés most nem a török kollégának a mondandójához kötődött. Tehát azt kérem, hogy az ilyen kérdéseket a végére tartsák meg, és akkor kapnak választ az összes kérdésre. Hogyha az aktuális éppen szóló, hozzászóló mondandó, mondandójával kapcsolatban szeretnének kérdést feltenni, akkor a hozzászólás ideje alatt tegyék fel a kék kártyát, és akkor egy konkrét párbeszéd alakulhat ki. Ha viszont általános kérdésről van szó, mint amilyen ez volt, akkor kérem, hogy a végén tegyék fel általános kérdésként. Mindenki választ fog kapni kérdéseire. Következő hozzászóló Oreste Rossi kollega a parlamentből. Kedves kollégák, szinte a végére értünk el ennek a kétnapos ülésnek az energiáról, és remélem, hogy ez jó szolgálatot tett az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek együttműködése révén. Az Európai Jogszabály alkotása a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után kihat országainkra és ezek a párbeszédek határozzák meg jövőbeli munkánkat. Azt hiszem, hogy ezek a napok megvetették a bázisát egy közös európai és energiaplatformnak, amelyet mindenki kívánatosnak tartott, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a környezet és az energia szorosan összekapcsolódnak hasonlóképpen a gazdaság és a, a munkaerőpiac összefonódásához. Tehát beszélünk költséges beruházásokról, amelyek valójában nem vezetnek kézzelfogható eredményekhez. Egy példával élnék, amely mindannyiunkat elgondolkodhat. Az ENVI szakbizottságban beszélünk a könnyű kereskedelmi gépjárművek széndiokszid csökkentéséről 25%-os csökkentést akarunk elérni ezen járművek esetében. Ez a jogszabály úgy, ha úgy fogadják el, ahogyan ezt javasolták, ez 45 milliárd eurós költséget, plusz költséget jelent az iparák számára, és ez aránytalan az előnyökhöz képest, amelyet ez a környezet számára eredményez, hiszen ez a 45 milliárd euró költség és a szén-dioxid csökkentés Nos, mindössze 0,0014 százalék lenne a széndiokszid csökkentés ennek következtében, és ez valójában szükség, felesleges vagy haszontalan. Nos, tehát hiszen emlékezünk arra, hogy ezek a járművek csak 4%-át adják a széndiokszid kibocsátásnak a világon. Talán jobb lenne ezeket az alapokat valóban hasznos beruházásokra fordítani, mint például az megújuló energiák, az új technológiák, az új létesítmények, amelyeknek alacsony az energiafelhasználásuk vagy az energia megtakarítás, vagy akár a kutatás. Pontosan a kutatás segíthet minket abban, hogy javuljunk. A német kancellárnő Angela Merkel éppen egy pénzügyi ö, intézkedést fogadott el valamennyi ágazatban megszorításokkal, kivéve a kutatást. A 2009 es időszakban az USA sokkal többet fordított kutatásra, és 2009 volt éppen a nagy válság éve. Tehát világos, hogy a kutatás sokkal többet hozhat, a technológiai innovációt eredményezhet, és valóban hozzájárulhat az energia megtakarításhoz, tehát a környezetvédelemhez is. Végezetül egyetértek a hármas munkacsoport jelentésével, mely munkacsoportnak tagja voltam, és a célkitűzések között különösen a versenyképességgel, az ellátás biztonságával és a fenntarthatósággal, mert ezek az alapjai a közös európai energiapiacnak. Hogyha nem ebbe az irányba haladunk, akkor az a kockázat áll fenn, hogy kívül maradunk a piacon, amely most már globális jellegű, és hogyha nem leszünk egységesek európai országok, és akár baráti országok is, akkor bizonyosan ö, hátrányt szenvedünk a piacon. Köszönöm szépen, kedves kollega! a hozzászólását. Most Encsú úr következik, Európai Parlament részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a jelentések előadóinak a munkájukért, erőfeszítésükért. Szeretnék köszönetet mondani ugyanakkor az államtitkár úrnak és Almónia biztosnak is. Köszönet, hogy támogatják ezt a projektet. el kell, hogy mondjam, hogy amikor ön, Buzek elnök úr kezdeményezte ezt a vitát, és néhány hete Strasbourgban értesültem róla, szkeptikus voltam, pessimista voltam abból a szempontból, hogy ez az európai energiaközösség kialakulhat -e egyáltalán. De most látom, hogy a legtöbb felvetett kérdésre van válasz, és úgy gondolom, hogy megvalósítható lesz ez a projekt, nem egyszerűen azért, mert gyakorlatilag meg lehet valósítani, hanem azért, mert egyszerűen nincs más mód az energia probléma felszámolására a jövőben Európában. Szeretnék valamit hangsúlyozni, ami fontosnak tűnik számomra, a szociális aspektus. Ne feledkezzünk meg róla, tartsuk észben. A jövőbeni intézkedések során az egységes energiatérség eh, létrehozása, szabályozása bizonyos intézkedéseket eh, szükségeltet, a piaci liberalizáció megvalósítása, eh, pán-európai energiahálózat kialakítása, árszabályzó intézkedéseket is feltételezte, feltételez, tesz szükségessé. Az ára megfizethetőek kell, hogy maradjanak, bizonyos korlátok között kell, hogy maradjanak, különösen a jelenlegi válság körülményei között a magán befektetőknek is fejleszteniük kell az infrastruktúrát, és egységesen kell az infrastruktúrát fejleszteni. Fontos ez az szolgáltatók és az európai polgárok számára egyaránt. a cégek a tagállamokban szolgáltatják az energiát. Vajon ezek a cégek elfogadják-e, hogy az EU intézmények némiképpen felügyeljék őket? olyan modellt kell kialakítani, ahol nem lehet szó mentességekről. Hogyha egy cég nem megy bele, hogy ellenőrizzék, akkor nem kívánatos cégnek kell minősíteni. Úgy gondolom, hogy a cégeknek fel kell ismerni ennek a fontosságát a, fő gazdasági szerepvállalók legalább annyit kell, hogy adjanak a társadalomnak, amennyit kivesznek belőle elsősorban az állampolgárokra kellene, hogy gondoljanak. Amikor egy ilyen javaslatról vitát folytatunk, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy a szociális szempontból ne legyen negatív kihatása a szolgáltatások szempontjából nagyon fontos, hogy Európa bizonyos régióiban, ahol történelmileg hátrányos helyzet alakult ki, az emberek pozitívumként éljék meg ezt. A szolgáltatások hozzáférhetőek és megfizethetőek kell, hogy maradjanak az állampolgárok számára, és ahol lehetséges, olcsóbbá kell, hogy váljon az energia az optimalizált piacnak köszönhetően. Elnézést, most vettem csak észre, hogy meghaladta az időkeretet. Köszönöm, kedves kollega, a svéd Riksdag részéről Bolond úr következik. Och tack för många goda och kloka... Köszönöm. Köszönöm ezeket a rendkívül érdekfeszítő vitákat. Svédország számára fontos, hogy Európa ne hátráljon meg a jövőbeli fontos nagy beruházások előtt. Ahogyan elhangzott, csak 40 évre elegendő a kőolaj készletünk, azaz 2050-ig. És már léteznek új technológiák, megújuló energiaforrások, mint a napenergia, a szélenergia, a biomassa. Tehát a beruházásoknak a fenntartható energiatermelés irányába kell mutatniuk. A helyzet országonként eltérő. Svédország nagyon nagy hangsúlyt helyez erre az ágazatra, és szeretne együttműködni más EU-s országokkal. De mindez a tagállamokban az infrastrukturális beruházásoktól is függ. valós egyensúlyt kell kialakítani az energiacserét, illetően az, a különböző országok között. Például Svédország tud exportálni szélenergiából nyert energiát, amikor sok szél van, de természetesen képes kell, hogy legyen arra, hogy energiát kapjon, amikor nincs szél. lehet, lehetne azt a tendenciát, hogy egyre több atomerőművet építenek Európában, noha a nukleáris erőművek hatékonyságát még igazolni kell, és ott van még a balesetek problémája is. Hogyha baleset következik be egy atomerőműben, egy EU-s tagállamban, ez más tagállamokra is kihat, sőt akár valamennyi tagállamra. A fejlődés nek nem a nukleáris energia felé kell mutatnia, hanem a fenntartható energiaforrások fejlesztésének irányába. Új technológiákat kell kifejleszteni ezen a területen. Valóban erre az ágazatra kellene helyezni a hangsúlyt, és ki kellene alakítani a megújuló energiák európai közösségét. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást. Most pedig Heva asszony következik, az Európai Parlamentet eh, képviseli. Monsieur... Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottsági alelnök úr, tisztelt eh, Marino Uribe úr, kedves kollégák! Kétségtelen, hogy igazi energiapolitikára van szükség Európában, egy közös piac kialakításával. Az legutóbbi válságok rámutattak erre. Az energiaellátás biztonsága annyira problémás, hogy Európa kiszolgáltatott a külvilágnak. A tagállamok nagyon fontos, hogy megoldják ezt a problémát. Az energiaellátásban Két feladatunk is van, a belső és a külső problémák felszámolása, ami a belső problémákat illeti. A tagállamoknak meg kell állapodniuk a politikai koordinálásáról és nézeteltéréseik felszámolásáról. Fontos a regionális összekapcsolás, így lehet az ellátási utakat és erőforrásokat diverzifikálni a tagállamok nagyobb koordinációjára van szükség. Erre a megerősített együttműködés a legjobb eszköz, ki kell használnunk. Ebből a szempontból az Európai Parlament szerepe nagyon fontos lehet. A megerősített együttműködés nagyobb következetességet, koherenciát eredményezhet a tagállamok között. Ami a külső problémákat illeti, fontos, hogy a multilaterális és a bilaterális kapcsolatokat egyaránt kiaknázzuk. De mindenek előtt energia külpolitikára van szükség Catherine Ashton fontos szerepet fog játszani. Az Európai Külszolgálat lesz az a fórum, ahol az energiapolitika, közös európai energiapolitika ambícióját megvalósíthatják. Közös intézkedésekről, eszközökről kell elgondolkodnunk a tagállamokban és európai szinten. Felhívom a figyelmüket a Duna stratégiára is, amely érint tagállamokat és nem tagállamokat is. A nem tagállamok stratégiai álláspontját is figyelembe kell venni. Persze utópisták nem lehetünk. Egyes tagállamok nem fognak lemondani a privilegizált bilaterális külkapcsolataikról, de nagyon fontos, hogy a az energiapolitika koherensen valósuljon meg konkrét intézkedésekre van szükség az ellátás biztonságában és az energiaszállító hálózatok alakításában. Végül üdvözölném a parlament kezdeményezését, és nagyon örülök, hogy a nemzeti parlamentek képviselői tegnap és ma is itt vannak, és így együtt tudunk jövőképet felvázolni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a vita az interneten is követhető, a polgárok hallgatnak bennünket, illetve a galérián egy fiatal látogatói csoport ül, ők is követik a vitát, illetve a közönség soraiban mások is. Képviselőink látogatói csoportokat eh, hívnak a parlamentbe. Szeretnénk mindenkit üdvözölni, aki a galérián ül, illetve a közönség soraiban. Most pedig Tiskevics úrnak adom meg a szót, aki a, a lengyel parlamentet képviseli. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Kérem, bocsássanak meg, de részletekről fogok beszélni, és nem általánosságokról. Olyan problémákról szeretnék szót ejteni, amelyek a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódnak, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Először is a hulladékot el kell helyezni valahol, és ebből energiát lehet előállítani. Tegnap erről már beszéltem, és beszéltem a biomassa felhasználásáról az energia előállítása érdekében. Azt gondolom, hogy megfelelő finanszírozást kell biztosítani a szegregáció számára és a, az újrafelhasználáshoz, illetve a hulladék megszüntetéséhez. Fontos, hogy legyen egy befektetési hierarchia ezen a területen. A következő speciális ügy, amelyről említést szerettem volna tenni, a hulladék kezelése, a helyi hulladékkezelés. Például a szárított hulladékmassa, illetve a műanyag hulladékok kezelése és ezek helyi feldolgozása. Azt gondolom, hogy az energia hatékonyságra is összpontosítani kell. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló mondja az elnök. Az ír parlament képviselő Kavani úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék néhány megjegyzést tenni az energia ellátás biztonságáról, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a tanács és a bizottság hangsúlyt fektet a az összekapcsolásra, és nem szabad alulbecsülni. 4 milliárd eurót szánt az Európai Unió a múlt évben, és ebben az évben a gáz és az elektromos áram hálózatainak összekapcsolására. Azt gondolom, hogy további befektetésekre van szükség. A kis országok, mint például Írország, aki megújuló energiaforrás exportőr szeretne lenni, ezt valóságát teheti, de azt gondolom, hogy sokkal több összekapcsolásra van szükség ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. És az összekapcsolás és a megújuló energiaforrások körül legfőbb aspektus az, hogy közösen kell egy menetrendet kialakítanunk az energiafejlesztéshez, és az országoknak lehetőséget kell biztosítani arra, ahol eh, előnyel bírnak, hogy fejleszthessenek. Mindegy, hogy ez éghajlati eh, eleme, vagy a nukleáris energia politikai elfogadottsága, vagy a megújuló energiaforrások, mint az én országomban, de az országoknak meg kell engedniük azt, hogy abban teljesítsenek a legjobban, amely területen a legjobbak. Forrásokat pedig a közös piaccal meg kell osztani a félmilliárd emberre, és ez egyelőre nem mondható el. Sokkal ambiciózusabb megközelítést kell alkalmazni az összekapcsolások területén, a társfinanszírozás nagyon fontos, hiszen ebből az egész Európai Unió profitálhatna. Én ezt nem tudom eléggé kihangsúlyozni, és ez pedig egy olyan koncepcióhoz vezet el, amelyet azóta dolgoztak ki, amikor én még európai parlamenti képviselő voltam 4-5 évvel ezelőtt, azok az országok, akik együtt dolgoztak ebben a koncepcióban, bilaterális alapon és multilaterális alapon, és offshore szélerőműveket alakítottak ki, ott, ahol a legnagyobb a szél az Európai Unióban, a tanácsnak segítenie kell ezt, hiszen ezt egyetlen tagország sem tudja egyedül finanszírozni, a bizottságot szeretném megkérdezni. Ami a versenyképességet illeti, én el tudom fogadni azt, amit a bizottság mondott, hogy vannak fontos kérdések, a korábbi monopóliók, állami tulajdon, korábbi állami tulajdon energiavállalatok között, az üzemeltetők között, a hálózati infrastruktúrát, illetve a hálózati kapacitások bővítése szempontjából a bizottság mit szeretne tenni annak érdekében, hogy erősítse a versenyhelyzetet. Az utolsó kérdésem pedig a e, bioüzemanyagokra vonatkozik. Minden ország beleértve az enyémet is, a saját politikáját és jogalkotását alakítja ki a bioüzemanyagok kapcsán. Vannak kötelezettségeink az olaj és a dízel kapcsán július óta, ez év július óta, ez egy rendkívül pozitív fejlemény, de az Európai Unióban a különböző tagországok a különböző tarifa rezsimeket különbözőképpen valósítják meg annak érdekében, hogy támogassák a saját országokon belül a bioüzemanyag előállítását, ez pedig ellentmond a közös belső piacnak. Mi a vélemény a bizottságnak és a tanácsnak erről? Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig Zalewska asszony kap szót. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Én ahhoz szeretnék kapcsolódni, amit írországbeli kollégám említett, hiszen nagyon sok esetben egyet értünk velük, bár felhívjuk a figyelmet az akadályokra, a közös energiapolitika megvalósítását illetően. Azt gondolom, hogy mindez pozitív, hiszen ha látjuk az akadályokat, a buktatókat, és erről beszélünk, akkor közös stratégiát tudunk kidolgozni. Ha megnézzük a megújuló energiaforrásokat, akkor ezzel nem csak a környezetünket tudjuk megvédeni a gyermekeink és magunk számára, hanem a politikai döntéshozatal szempontjából is nagyon fontos mindez, és fontos az Európai Uniót egyre inkább függetleníteni az energia ellátás szempontjából. Ha megvizsgáljuk a különböző tagországok helyzetét, akkor ez nem teszi át az energiát az EU-n kívülre. Fontos, hogy az éghajlati akadályainkkal is tisztában legyünk, és mint említettem, függetlenítsük magunkat. A harmadik munkacsoport munkájáról hallottunk. Az energia megoldásokat nem lehet automatikusan egyik országból a másikra, egyik régióból a másikra áttenni. Ezt ír kollégám is megemlítette. Van olyan országok, ahol a földrajzi feltételek lehetetlené teszik azt, hogy megbízható forrásokból szerezzenek be energiát. Hangsúlyoztuk azt is, hogy a saját felelősségünk és a befektetések sikerének garantálása a megújuló energiaforrásokba fontos, hogy a fogyasztók érdekeit is szolgálja, és az árak csökkenjenek, különösen a gazdasági válság idején. Köszönöm szépen. Az olasz szenátus képviselő Andrea Frutero következik. Köszönöm, elnök úr. Meghallgattam a három beszámolót, és különös figyelemmel hallgattam a harmadik munkacsoport beszámolóját, amivel kapcsolatban lenne néhány megjegyzésem. Egyetértek az értékelésre a két pillért illetően, a versenyképességet és a biztonságot illetően, de továbbra is vannak kétségeim, amit tegnap is kifejeztem a munkacsoport ülésén, a kizárólagos és eltúlzott értékeléssel, ami a szín, alacsony széndiokszid kibocsátást illeti, és ezt nem tudom, hogy ezt lehet-e versenyképességi mutatónak tekinteni, hiszen a széndiokszid kibocsátás Európa részéről nagyon kevés mértékben járul hozzá az éghajlatváltozáshoz, véleményem szerint az alacsony széndiokszid kibocsátás kritériumát a vegyi kibocsátások csökkentéséhez kellene hozzáilleszteni, hiszen ezek a kibocsátások valóban nagy, nagy károkat okoznak a környezetnek és az embereknek. Úgy tűnik számomra, hogy túlértékelik a széndiokszid hatásait, és alulértékelik a vegyi kibocsátásokat. Tehát kérdésem a harmadik pillér a fenntarthatóság tekintetében, ide mindig hozzá kellene fűzni azt az erős célkitűzést, hogy a vegyi fizikai kibocsátásokat az energiatermés során csökkenteni fogjuk. Egy másik rövid kritikus megjegyzés, amelyet engedjenek meg nekem, az OPEC jelentéstevője mondta, hogy a, jövőben az energiatermés útja a megtakarítás, és az igaz, de különösen, hogyha a hatékonyságot értjük ez alatt, és nagyon fontos ezt a szót használnunk, hiszen a megtakarítás az jelenthetné egyszerűen azt, hogy lekapcsoljuk a villanyt, és kikapcsoljuk a termelőrendszert. Nekünk ezzel szemben növelnünk kell a termelőrendszer kapacitását, versenyképesebbnek kell lennünk, de a cél az, hogy ezt a nagyobb energiahatékonyság révén éljük el, és ez más cél, mint a megtakarítás. Egy utolsó elem, amelyet hozzáfűznék az elhangzottakhoz, és már egy előttem szóló is elmondta, az, hogy a széndiokszid kibocsátás kötelezettsége kapcsolódjon a többi ö, nemzetközi termelő hasonló kötelezettségvállalásához is, hiszen egyebekben elveszítenénk versenyképességünket. És egy utolsó megjegyzés. Úgy vélem, hogy az európai közösségnek egy olyan elektromos energiafelhasználás felé kellene elmozdulnia, amely az energia fő forrása, hiszen, hiszen ez növeli a rendszer hatékonyságát. E, Köszönöm szépen ezt a hozzászólást, most pedig a lengyel szenátus részéről Vitprot úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Konvent tagjaként emlékszem, mennyit foglalkoztunk azzal, hogy az Európai Unió közelebb kerüljön a polgárokhoz, illetve mennyit foglalkoztunk az energiabiztonsággal is. Ezért köszönöm, hogy ilyen lehetőség nyílt most, hogy mindkét témáról beszélhetünk itt. Köszönöm szépen, hogy az európai közös energiapolitika kialakítása napirendre került, hiszen ez nélkülözhetetlen, és fontos, hogy szolidárisak lehessünk egymással szemben. A hosszú távú perspektíváról is szó volt, az új energiaforrásokról, a eh, diverzifikációról, az összekapcsolásról, a tárolókról, a független eh, és alternatív forrásokról, nem feledkezve meg a környezetvédelem szempontjairól sem, arról sem, hogy a fenyegetést, a veszélyeket folyamatosan nyomon kell követni. Szeretnék egy kérdést feltenni mindkét vendég előadónknak, Pedro, Mar- Pedro Luis Martin Uribének, illetve az Európai Bizottság alelnökének, Joaquin Almuniának. A Lisszaboni szerződésből indultunk ki. Az a kérdés, hogy a Lisszaboni szerződés rendelkezései elegendőek-e? Tegnap az előzetes vagy előkészítő ülésen Jerzy Buzek, a parlament elnöke megemlítette, hogy a jogokról új kártát kellene készíteni, és minimális kötelezettségvállalásokat tartalmazná ez. A szakértők egy lehetséges mini energiaszerződésről is beszélnek, ami lehetővé tenni, hogy az energetika terén elmélyítsük az együttműködésünket. Én tudom, hogy vannak félelmek, Pierre Lequier említette ezeket. A kérdés az, hogy a Lisszaboni szerződés életbeléptetésének problémái nem ismétlődnek-e meg egy újabb szerződés esetében. Kérdésem, van-e szükség további megoldásokra, rendelkezésekre? Vannak, akik azt mondják, hogy nem a rendelkezések meg a dokumentumok számítanak, hanem alapvetően a tetrekészség, a cselekvés szándéka volt olyan helyzet is, ismerjük, amikor jók a rendelkezések, mégsem tesz senki semmit. Köszönöm szépen. Bernard Poányár, Szerzs Poányár következik. Tessék. Franciaországból. Köszönöm szépen. Kiváló Előadásokat hallgathattunk meg tegnap a szakértőktől, elmondták ők, hogy milyen különböző lehetőségek vannak a megerestett együttműködésre, az energetikai közösség keretében, Schengeni típusú együttműködéssel. Lökéje úr beszélt az új szerződésről, a mai beszámolókban is hallhattunk a jövőről, meg a bizottság képviselőjétől is. A tagállamok helyzete nagyon különbözik. Nem szabad kizárni semmilyen energiahordozót, vannak alacsony széntartalmú megújuló energiák, van ugye az atomenergia, és nagyon fontos a szénbefogás is. A fenntarthatóság az alacsony szénkibocsátású energiahordozókkal valósulhat meg, az energiabiztonság viszont a jó összekapcsolással, amiről sokszor volt szó. Nagyon fontos az átláthatóság, láthatóság a fogyasztó számára középtávon, hosszú távon is. És hadd mondjam el, hogy szeretnénk mi is részt venni egy közös politikai fellépésben, azzal, hogy a szándék közös kell, hogy legyen, az új technológiák ki kell aknázni minden energetikai téren, ugyanakkor fontos hangsúlyozni a készletezés, raktározás szerepét is. Azt hiszem nem volt eleget szó erről. Nagyon hatékony készletezési, tárolási kapacitásokkal kell Európának rendelkeznie. Azt gondolom, hogy nem feledkezhetünk meg a környezetvédelmi elfogadhatóságot gról sem, erről nem esett szó a különböző tagállamokban, különböző az érzékenység. Végül pedig, elnök úr, az azért nem úgy gondolom, hogy az energia takarékosság a legjobb garanciája annak, hogy kevesebb üvegházhatású gázt bocsássunk ki. A válságkezelés is fontos aspektus, ami pedig a versenyképességet illeti Franciaország éppen most ülteti át a harmadik jogalkotási csomagot annak minden specifikumával, végül pedig hadd visszhangozzam azt, amit Uribe elnök mondott, a legfontosabb a finanszírozás, fontosabb a finanszírozás, mint a jogi eszközök. Ezzel zárnám. Piacok, állami finanszírozás. Milyen finanszírozást akarunk? Ezt kérdezném Uribe úrtól, mert ez egy alapvető fontosságú kérdés, ami túlmegy a jogszabályok fontosságán is. Köszönöm szépen Búzak elnök úr, hogy megszervezte ezt a találkozót, ami nagyon érdekes. Köszönöm szépen. Most pedig a litván parlament képviseletében Stankévicsius úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A tegnapi és mai vita hangsúlyozta a politikai akarat hiányát, illetve erre felhívta a figyelmet. A politikai akaratra pedig szükség van a közös európai eh, piac létrehozása érdekében, illetve a közös európai energiapolitika érdekében. Buzek elnök úr egy időszerű kezdeményezést indított a parlamentben azzal a céllal, hogy a politikai akarat erősödjék. Illetve azért, hogy Európa tényleges európai energiaközösségé válhasson kezdeményezés megfogalmazta ennek a közösségnek a céljait. Ez pedig a közös energiapiac, közös energiapolitika és közös energiaellátási biztonság. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek képviseltetik magukat ezen az ülésen. és a politikai akaratnak fontos, hogy ez legyen a motorja. A litván delegáció támogatja az energia közösségre tett javaslatot. Örülnénk annak, ha ez a tanácskozás egyértelmű politikai üzenetet küldene. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! A következő hozzászóló a cseh szenátust képviseli, Bísz úr parancsoljon. Vážený pane předseda. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégánk. Fontosnak tartom elmondani azt, hogy minden ország megpróbálja az energiamix problémáját megoldani, és hozzájárulni az általános erőfeszítésekhez, amelyek a globális felmelegedés visszafogására irányulnak. A cseh köztársaság nincsen túl jó helyzetben, ami a megújuló energiaforrásokat illeti. Nem rendelkezünk tengerrel, nincsen szélenergia, és nincs elég napsütés. Az ország területe nem elég nagy ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű biomasszát állítsunk elő. Éppen ezért gondolkodtunk el arról, hogy a nukleáris energiát használjuk. Ez szénmentes, és hozzájárulhatna a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez. Támogatom a svéd képviselő hozzászólását, hiszen Svédországnak nagyon sok tapasztalata van a technológiával és a, az atomerőművekkel kapcsolatban is. Azt gondolom, hogy nem szabad megfélemlíteni az embereket, és a atomenergia ellen hangolni őket, ez nem volna korrekt. Azt gondolom, hogy azok, akik nem hisznek a nukleáris energiában, nem veszik tudomásul a globális felmelegedés hatásait. Nem utasíthatunk vissza olyan technológiákat, amelyek jelentős mértékben hozzájárulhatnak a széndiokszid csökkentéséhez. Azt gondolom, hogy a globális felmelegedés elleni küzdelmünk nem lehet komoly az ilyen kijelentésekkel. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Hölgyeim és uraim, hogyha vannak még kérdéseik, akkor tegyék fel a kezüket. Sandavasz kollégán Görögországból már feltett egy kérdést az előadókhoz. Ha vannak további kérdéseik, akkor tegyék fel a kártyájukat. És lehetőség van a plusz rövid kérdések feltételére. Parancsoljon! 30 másodpercet tudok adni, parancsoljon! Szia, un'integrazione, una... Egy kiegészítés, egy kérdés azt illetően, amit Frutero kolléga mondott. Európa egyre inkább egységes piacra válik az irányelvek és szabályok következtében, hogyha egy európai energia közösségé akarunk válni, akkor kérdés, hogy a széndiokszid kibocsátást illetően miért nem használjuk az egyfőre jutó kibocsátás kritériumát, amely objektívabb kritérium lenne, és az 500 millió európai polgárt valóban részesévé tenné a kontinensünk fenntartható fejlődésének. Köszönöm szépen. Kérem, hogy mutatkozzon be, mert nem láttam a nevét. Roberto Tortoli vagyok, az olasz képviselőházból. Köszönöm. Köszönöm szépen. Asszonyom, tessék, kérem mutatkozzon be. Köszönöm szépen. Cecilia Tersen Trospi a svéd parlamentből. Leginkább kérdést tennék, észrevetett tennék fel kérdés helyett. Az atomenergia ügyében Svédország még nem döntött. Június 17-én szavaz a parlament arról a kérdésről, hogy folytassuk-e az atomenergiával, és építsünk-e új atomerőműveket. Perbolyó kollega és jó magam lehet, hogy máshogy gondolkodunk erről a kérdésről. Más országokban is eltérnek a vélemények, de Svédországban az atomenergia továbbra is alternatívát jelent. Köszönöm szépen, asszonyom, következő hozzászóló, kérem, hogy mutatkozzon be. Philippe Torturier, francia parlamenti képviselő, nemzetgyűlésből. Köszönöm szépen, elnök úr, amikor látjuk, hogy az elektromos áram és más energiahordozók árában mekkora adótartalom van, nemzeti adótartalom, akkor felvetődik a kérdés, hogy nem kellene az adó harmonizációval foglalkozni, mert hiába alakítjuk ki harmonizáltan az infrastruktúrát, hogyha az adó miatt ennyire eltér az energia ára. Köszönöm szépen a kérdését. Következő kérdés. Tessék, asszonyom. Christiane Brunner az osztrák parlament részéről azokhoz van kérdésem, akik a nukleáris energiát az éghajlatváltozás megoldásaként látják. Milyen hosszan gondolják a nukleáris energiát megoldásként használni, hány évig vagy hány évtizedig, és úgy találják, hogy észszerű nagyon sok pénzt fektetni ezekbe a technológiákba, és a pénzt nem arra fordítani, hogy hosszú távú megoldások technológiáiba fe, fektessünk pénzeket, eltekintve az aggodalmaktól a nukleáris energiával szemben. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? A teremben ülő kollégáktól is lehet kérdezni természetesen, hiszen nyílt vitát folytatunk egymással. Még egy kérdés, igen? A bolgár parlament képviselője vagyok, a következő kérdést szeretném feltenni. Mit gondolnak amikor létrejön az egységes európai energiahálózat és a piac liberalizálásra került, illetve bevezettük az új, a megújuló energiahordozókat, eh, vajon eh, a szélerőmű parkok helyébe mi lép akkor, amikor azok nem működhetnek a körülmények miatt? Erre gondoltak-e? Köszönöm. Köszönöm, következő kollega. Köszönöm. Köszönöm, Hának úr, Wittmann úr, az osztrák parlamenttől. Csatlakozom az osztrák kollégához. A kérdés az, hogy az a pénz, amit Európa nukleáris energiába fektet, az atomszerződés a kulcs szó. Nos, a bizottság lehet egy lehetőséget arra, hogy ugyanezt a pénzt az esélyegyenlőség jegyében a más területekre fordítsuk, hiszen az 1 milliárd euró a megújuló energiaforrásokra és a kutatásra fordítanánk ezt a pénzt. Köszönöm szépen, kedves kollégák! az atomerőművekre vonatkozó kérdések is elhangzottak. Hogyha bárki szeretne reagálni erre a részvevők soraiból, akkor megteheti. Nagyon érdekes kérdés ez. A válasz az egy perces lehet. Válasz helyett egy másik kérdést tennék fel a svéd kollégához amikor arra gondol, hogy fűtsön, a mostani nukleáris energia termelő létesítményeket hogyan lehet felváltani csak a megújuló energiaforrások használatával? Well, uh, colleagues, uh, I... Kedves. Kedves kollégák, hadd kérjek valamit. Nagyon érdekes téma az atomenergia kérdése, és minden egyes tagállam saját felelőssége, hogy eldöntse, hogy milyen energia mixet akar kialakítani. Megvannak az ösztönzőink, megvannak a szükségletek, a szükségszerűségek a környezetvédelem miatt, nem csak az éghajlatváltozás miatt, hanem általában a környezetvédelem terén. Ugye tudjuk, hogy a hulladék kezelés mit jelent, meg a por. Úgy gondolom, hogy ma ne erre a konkrét kérdésre összpontosítsunk, hagyjuk a tagállamokat megoldani. Talán ma ez a legjobb megközelítés. Nem az atomenergiáról akar kérdezni, akkor megadom a szót. Tessék, igen. Elnézést. Én csak egyetértésemnek akartam hangot adni az ön megállapításával, észrevételével kapcsolatban. Semmi más nem akartam mondani, elnök úr. Köszönöm szépen. Először is én is egyet akartam érteni a megjegyzésével, de még lenne egy kérdésem, és egy rövid megjegyzés egy témáról. Hogyha ezt az egész vitát lefolytatjuk, akkor alapjában azt a kérdést kell feltennünk, hogy milyen megoldásokkal rendelkezünk. Azt hiszem, hogy egyetértés uralkodik azt illetően, hogy az egyik lényeges megoldás pontosan a megújuló energiák. Az a benyomásom, hogy erről itt nincs kétség. A megújuló energiák a biomassa kivételével, ahol más problémák vannak, de az egyéb energiaforrásoknál döntő problémák merülnek fel. Az egyik egy bizonyos nagyságrend eh, a tárolást illetően, ez az egyik fő problémája megújuló energiáknak, tehát hogyha ennek, ezeknek nagyobb arányát akarjuk elérni, akkor a tároló kapacitás képesség a probléma, a víz, erő, tároló kapacitásait kell először kiépíteni, és itt van még egy kérdés, amiről keveset vitáztunk, ami szintén erős kockázatokhoz kötődik, hiszen az elmúlt évtizedekben nem voltak nagy balesetek a ö, vízerőművel, de tudjuk, hogy a földrengések milyen problémákat okozhatnak a nagy ö, víztárolókkal. A másik probléma az elekt elektromos áram előállítása, hiszen tegnap elmondtuk, hogy ez az energia probléma csupán kisebb része, a nagyobb rész az üzemanyagok. Ezt a megjegyzést kérdésként akartam bekapcsolni a vitába. Köszönöm szépen, kollega, köszönöm. Utolsó észrevételek voltak ezek a záró beszédek előtt Uribe úr következik most a soros elnökség képviseletében. Tessék! Köszönöm szépen! Tisztelt elnök úr! Köszönöm szépen az összes észrevételt, hozzászólást, nagyon érdekesek, konstruktívak voltak, előre mozdítják az európai energetikai vitát, Szeretnék néhány záró észrevételt tenni röviden. Mindenek előtt az ellátás biztonságához nyúlnék vissza. Ez egy logikus aggodalom, ami nem is új keletű. Az Európai Unió mindig is nagyon függött a külső beszállítóktól, 60% az egész eu vetítve, egyes országok esetében még súlyosabb, akár 80%-on fölül is egyes alapanyagok, így a gáz esetében. A tavalyi gázellátási válság rávilágított erre a problémára. Pillanatnyilag az EU legtöbb tagállama egyetlen szállítótól szerzi be a földgázt. 80% fölötti kiszolgáltatottság nem potenciális probléma, hanem valós ellátási problémát jelent. Hogyan tudunk erre reagálni? Igazi belső piacot kell kialakítanunk, a beszerzési források diverzifikálásával. Egyes országok 80%-ban, mások 100%-ban ki vannak szolgáltatva egyetlen beszállítónak, és ez nagyon aggasztó az EU-ban. Véleményem szerint fontos belső forrásokat hadrendbe állítani, megújuló energiák, energiahatékonyság, erről majd még lesz szó. A spanyol elnökség prioritásai között szerepel az energiaellátás biztonsága. Jóvá hagytunk a márciusi tanácsülésen egy rendeletet, a közép és hosszú távú kiszámíthatóságot célzó beruházásokkal kapcsolatban. A parlament nagyon konstruktív volt, köszönöm nekik az együttműködést az elmúlt hónapokban. Sikerült komoly előrelépést tenni a gázellátás biztonságát célzó rendelet ügyében, és bízok benne, hogy ebben a fél évben lezárul a munka ezen a téren a parlamenttel együttműködve. Fontos az infrastruktúrák jó kialakítása, a bizottság az év második felében fog erről javaslatot tenni, és együtt fogunk működni a harmadik államokkal is, az ellátás, az ellátás biztonsága terén. Van még egy nagyon fontos kérdés, a finanszírozás kérdése. Ahogy Almónia úr már említette, az infrastruktúra alapvető aspektust jelent. Gyakran az emberek nem is mérik fel a jelentőségét az infrastruktúrának nem is tudják, hogy milyen komoly beruházások történnek országuk területén. Fontos, hogy fellépjünk, támogassuk azokat a projekteket, amelyek a jobb infrastruktúrát megvalósítják, vannak európai kezdeményezések, például a tagállami 10% vállalása, sajnos nem sikerült ezt megvalósítani, a 10%-ot sajnos nem tartják be, a nagy kihívás éppen az, hogy a célkitűzések kredibilisek legyenek, hitelesek legyenek. A megújuló energiák terén jól állunk, de itt is fontos a szavahihetőség, és pénzeszközökre is szükség van. Prioritásokat határoztunk meg, a gazdaság élénkítés európai terv elfogadásra került, egy konjunkturális eszköz, az infrastruktúrák esetében azonban újfajta cselekvésre, intézkedésekre van szükség, és a finanszírozást javítani kell. Beszéltünk a szétkapcsolásról, a áramfejlesztés és szállítás tulajdonjoga között, a tagállamok nagyon különbözően járnak el, minden esetre kialakult egy olyan szétkapcsolási modell, ami az európai liberalizációs csomag részét képezi, és a tagállamok elfogadták, várhatóan a közeljövőben megvalósul. Szenterász úr Görögországból rákérdezett a piacnyitásra, liberalizációra és ennek a hatásaira az árakat tekintve. Úgy gondolom, hogy a piacnyitás alapvetően az árak csökkenését kell, hogy eredményezze, de fontos, hogy az árak a valós ráfordításokat, költségeket tartalmazzák. Fontos, hogy a fogyasztókat is védjük, ez is része a harmadik jogalkotási csomagnak olyan európai térséget kell kialakítani, ahol hasonlóak a játékszabályok az egyes tagállamokban, és így a cégek más országok cégeivel szemben versenyre kelhessenek. Innen gyorsan eljutunk az összekapcsolás szükségletéhez. Nem lehet úgy megvalósítani a belső piacot, hogy sok kis elszigetelt térség működik. A piacnyitással párhuzamosan fontos felszámolni az elszigeteltséget, eh, ahol monopóliumok érvényesülhetnek, és eh, az árak nem feltétlenül tükrözik a kiadásokat. Eh, fontos tehát a piacnyitással egy időben az összekapcsolás is nem csak a tőke, hanem a javak is szabadon kell, hogy áramolhassanak, így az energia is a liberalizáció az a hatékonyságot kell, hogy ösztönözze a cégeknél. Még mindig a hatékonyságnál maradva arra reflektálnék, amit Futari úr mondott, az energia hatékonyságra kérdezett rá. Ez egy alapvető fontosságú ügy ahhoz, hogy elérhessük céljainkat a kibocsátásban, hatékonynak kell lennünk, ugyanakkor a megújuló energiákat nagyobb mértékben kell használni. Ez is az egyenlet részét képezi, ugyanakkor több megújuló energia erőművet, telepet kell létrehozni, a szükségleteinket is fel kell újra mérni Fontos lesz mindezeknek az eszközöknek a komoly vizsgálata az elkövetkező évek során, hogy céljainkat elérhessük. Az energiahatékonyságot nyilván nem lehet úgy elérni, hogy egyszerűen azt kérjük a polgároktól, hogy kevesebbet fogyasszanak, a technológiát kell fejleszteni, javítani, hogy kevesebb energia felhasználásával működhessen minden csúcs technológiák kiaknázásával tehát. Egy pillanatra szeretnék visszatérni a technológiára. A technológia az a másik terület, ahol finanszírozásra van szükség. Tudjuk, hogy a technológiafejlesztés, a kutatás, megkerülhetetlen területek, ugyanis késedelmen vagyunk, és a piac nem működik megfelelően aszimetriák tapasztalhatók. Fontos az is, hogy ugyanazt a kutatást ne végezzék el kétszer. A finanszírozás itt is, tehát elengedhetetlen. a tanács konklúzióiban az szerepel, és a múltkori konferencián is elhangzott ez, hogy a technológia a kulcsa az energetikai politikának a jövőben. Fontos, hogy a megújuló energiák versenyképessé váljanak, és megfelelő áron jussanak el a fogyasztóhoz. Ugyanakkor az is fontos, hogy kezelhető legyen eh, az ilyen új eh, technológia, nem csak a tárolással van probléma, hanem az is gond, hogy nem mi döntjük el, hogy mikor termelünk energiát, talán mondjuk leszámítva a biomassa esetét. Hogyha persze magas szintű az összekapcsoltság, akkor kevesebb a probléma, mert az ingadozás, a termelési ingadozás kiegyenlítődik az országok között. Nyilván, hogyha kicsi a piac, és sok megújuló energiát termelünk, például a spanyol piacon előfordul, hogy 50%-ot tesz ki a szél és a napenergia részaránya, mm, és lehet, hogy mondjuk keleten nincs szél, amikor éjszakon van. Szóval, hogyha ezt az energiát újra el tudjuk osztani, az nagyon hasznos, de az Európai Unióban mondjuk a különböző megújuló energiákat mind-mind újra el lehetne osztani. Van, ahol biomasszát, van, ahol szelet, van, ahol napot használnának egy adott pillanatban. Tehát nemzeti szinten nehéz kezelni ezeket az egyenetlenségeket, európai szinten viszont lehet fontos a hálózatoknál, a szállításban és az új technológiák megjelenése, intelligens szállítási, kezelési rendszerek kialakítása a termelésben megjelenő új technológia mellett. Természetesen fontos a tárolási rendszerek továbbfejlesztése is az elkövetkező évek során. Illetve vannak az úgynevezett backup technológiák, amelyek kiegészíthetik csúcsidőben a termelést. a hálózatokat tehát integrálni kell, ez nagyon nagy kihívás, mert kevéssé vannak összekapcsolva a rendszerek. Úgy gondolom, hogy ha megvalósul az összekapcsolás, akkor nagyon jó eredményeket érhetünk el. Említettem, hogy Spanyolországban 50%-ot tesz ki adott esetben a szélenergia, napenergia aránya, de el vagyunk szigetelve Európa többi részétől a technológiai fejlesztés tehát nagyon hasznos lehet. Megújuló energiák, mm, elektromos energiát termelünk velük alapvetően, de az elektromos energia ellátás, villamosítás nagyon fontos lesz az elkövetkező években. lehet, hogy nagyobb részarányt kell, hogy kapjon az elektromos áram a jövőben. A mobilitáshoz is kötődik majd, ugye az elektromos autó révén az elkövetkező évtized során sikerül majd ennek köszönhetően talán integrálni az, a megújuló energiaforrások felhasználását hogyha a bioüzemanyagokat nem tudjuk meghaladni, akkor a kibocsátásban nem tudjuk tartani a 2020-as célt. Végül pedig, ugye említettem a technológia fontosságát, nem kérhetjük a fogyasztótól, hogy még magasabb árat fizessen az energiáért. Fontos, hogy automatikusan a legjobb termelési időszakokat használjuk, tehát akkor és ott termeljünk energiát, ahol és amikor a legolcsóbb, és amikor leginkább rendelkezésre áll. Fontos a széndiokszid befogás és tárolás is, a CCS technológia, hogyan lehet megkötni, tárolni a széndiokszidot. Ez is nagyon fontos szerepet játszik majd a technológia fejlesztésében. Rossi úr egyes ágazatok problémáiról beszélt, például a gépjárműgyártás problémájáról. Úgy gondolom, hogy intézkedéseket hozhatunk majd annak érdekében, hogy versenyképesek maradjanak ezek az ágazatok is. Arra a kérdésre válaszolnék zárásként, hogy a Lisszaboni szerződés elegendő-e céljaink teljesítéséhez, vagy pedig szükség van-e valami másra, a lengyel képviselő úr már részben válaszolt erre. Nyilvánvaló, hogy leginkább a szándéknak kell meglennie, politikai szándéknak, nem is annyira a szabályozása fontos itt amennyiben egy jogi kárta ezt a szándékot fogalmazza meg, akkor annál jobb, de a legfontosabb, hogy meglegyen a szándék, és a rendeleteket alkalmazzuk is. Úgy látom, hogy megvan most a szándék az Európai Unióban, és hogy előre tudunk lépni az energiapolitikában. Ez a polgárok számára is igen fontos lesz. Köszönöm szépen. Um, as representative of uh, Köszönöm. A soros elnökség képviselőinek előadását. Most pedig Joachim Muniának adom meg a szót, az Európai Bizottság alelnökének. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Nem fogok túl sok megjegyzést tenni mindahhoz, amit uh, Marin úr elmondott. Szeretnék reagálni a korábbi megjegyzésekre. Néhány pontot személyesen is kiemelnék. Elhangzott egy kérdés, az Európai Parlament egyik képviselője tette ezt fel, és mindez arra vonatkozott, amit az Európai Bizottság tesz annak érdekében, hogy a versenyképességi eszközöket az energia területén is alkalmazza, illetve ezeket kihasználja. Természetesen ez nagyon fontos. Nagyon sok fellépés keretében tesszük meg mindezt, de nagyon fontos ezek közül egy kezdeményezést kihangsúlyozni, amelyet a korábbi bizottság fogadott el. Krősz kollega a gázágazat egyik elemzésével összefüggésben. Illetve eh, a döntések értelmében nagyon sok eh, céget látogattunk meg ennek a kezdeményezésnek a keretében, és ott megvizsgáltuk azt, hogy eh, mi alapján döntöttünk. Mindez hozzásegített bennünket ahhoz, hogy jobban megismerjük a helyzetet, és mindez azt is jelenti, hogy egy monopóliummal visszaélést is megvizsgálhattunk, ahol jelentős volt az árnyomás, és gondoljunk csak az Electricité de France-ra, az EDF-re, az EON-ra, és más jelentős áramtermelő vállalatokra. A szektorális elemzés alapján kiderítettük azt, hogy itt létezik a visszaélés. A bizottságnak sikerült elérnie azt, hogy a javaslataiban a harmadik csomag kapcsán jobban kidolgozza az elgondolásait és ez is egy olyan modell, amelyet a belső piac más ágazataira is átvittünk, például a gyógyszerágazatban, a bankrendszerre, és megállapítottuk azt, hogy az alapos elemzés alapján lehetőség volt egészen konkrét és összpontosított döntéseket hozni, illetve javításra vonatkozó javaslatokat kidolgozni. Például az állami segítség fontos, hogy konkrétabb szempontok alapján valósulja meg. Van még egy kérdés, mégpedig az, hogy a saját elgondolásainkban hogyan tudjuk a különböző szempontokat figyelembe venni, illetve azokat az eszközöket, amelyek már léteznek az éghajlati változás elleni küzdelemben, ezeket hogyan tudjuk hatékonyabban felhasználni. Mi lehet az államok részéről az ellenőrző munka, a szabályozó munka, és itt természetesen a kibocsátási eh, jogokat is eh, meg kell vizsgálnunk. Ezeket a kibocsátási jogokat nem osztják szét költségmentesen, ezeket tárverésen kell értékesíteni, és vannak bizonyos gazdasági ágazatok, ahol nagyon sok energiát használnak fel. És itt külön szabályozásra van szükség annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az új kibocsátás kereskedelem értelmében ne legyenek jelentős akadályok az Európai Unión belül, és a vállalatokat ne terhelje az EU-n belül jelentős anyagi teher. Például olyan térségekben, ahol már így is jelentős a környezetszennyezés, és a vállalkozásokkal további szennyezéshez így hozzájárulnak. Tehát nagyon fontos viták zajlanak, és ezt a problémát meg kell oldanunk egyidejűleg. A nagyon nehéz kiotó utáni tárgyalásokkal. Kopenhága után valóban nem könnyű a helyzet, és meg kell próbálni természetesen mindazokat magunkkal húzni, akik nem vettek részt Kiotóban. Ami pedig a versenypolitikát illeti, itt is további elemzésekre van szükség a kartelek elleni küzdelemben, illetve a monopóliumok megszüntetésében. Elhangzott az, hogy milyen rendkívül fontos a belső piac elmélyítése az energia területén is, és fontos gondoskodni arról, hogy a hálózataink összekapcsolódjanak, jobb legyenek az összekapcsolódások. Ez egyelőre még nem valósult meg. Vannak nagyon jó szendéknyilatkozatok, amelyek arra engednek következtetni, hogy még több minden történik, de mint említettem, a megoldás nem teljes. Rendkívül nehéz Brüsszelből az európai intézményektől kiindulva megoldani az összes problémát és az akadályokat leküzdeni. Ezek egymásnak ellentmondó érdekeken alapulnak. Másrészt azonban fontos gondoskodni arról, hogy mindenütt meglegyen a megfelelő finanszírozása, az összekapcsolódás megvalósítása érdekében mi megpróbáltunk jobb koordinációt megvalósítani a transeurópai hálózatokban, de, mint említettem, nem sikerült az összes problémát megoldanunk. Vannak még további fontos területek, ahol a további lépésre szükség van, és, mint említettem, a finanszírozás egy rendkívül fontos terület. A tagországok azt mondják, hogy ha beruházásra van szükség, annak érdekében az ő hálózataikat összekapcsolják más országok hálózataival, akkor ők ezt nem akarják kifizetni, és fizesse ezt Európa. Ha megnézzük az európai költségvetést, amelyet az Európai Parlamentnek kell elfogadnia a nemzeti parlamentekkel egyetértésben, akkor kiderül, hogy az európai költségvetésben nincsen elegendő eszköz arra, hogy ezt a feladatot elvégezzük. Tehát még nagyon messze állunk attól, hogy a szükséges eszközöket rendelkezésre bocsássuk az európai költségvetésben, és hogy a közös költségvetésből az említett területeket finanszírozzuk. Ezek a közös európai érdekeket szolgálják. Az Európai Befektetési Bank a finanszírozási eszközünk, mindent megtesz annak érdekében, hogy ezeket a projekteket finanszírozza. De természetesen a piacgazdaságban kell működnie a banknak, tehát vannak határai annak, hogy mit tud megtenni és mit nem. A részvény tulajdonosok ebben az esetben a tagországok. Tehát a tagországok döntenek arról, hogy az Európai Befektetési Bank jelentősebb pénzügyi eszközöket bocsát a e rendelkezésre, vagy nem. Tehát uh, itt bezárul a kör, és hogyha mindig arra várnak a tagországok, hogy valaki más bocsássa rendelkezésre az eszközöket, akkor ez nehéz. Tehát amennyiben az EU-s költségvetésből ez nem finanszírozható, úgy a magánszektor bevonására van szükség. Természetesen nem könnyű ezeket az eszközöket megszerezni. Ez pedig azt jelenti, hogy erőteljesebb politikai akaratra van szükség, ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk, és erőteljesebb finanszírozása van szükség az európai költségvetésekben is. Erőteljesebb részvételre van szükség az Európai Befektetési Bank részéről és a magángazdaság részéről, de jelentős a politikai támogatásra is szükségünk van. Nagyon sok megjegyzés hangzott el a különböző energiaforrásokról és energia, az energia mixről Sok jó gondolatot hallottunk, és elhangzott egy megjegyzés is, amit én nagyon érdekesnek találtam a kibocsátás csökkentésével kapcsolatban. Nem lehetünk az egyetlenek, akik erőfeszítéseket tesznek. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy nem csak olyan dolgokat kell elvégeznünk, amelyeket el szeretnénk végezni, hanem olyanokat is, amelyeket el kell végeznünk. Fontos a hatékony politika kidolgozása és fontos, hogy a kibocsátási célokat kézben tartsuk, és kötelezettségvállalásainknak mind az Európai Unión belül, mind pedig külső partnereinkkel szemben is eleget tegyünk. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezzel a szolidaritás hiányát jelezzük a földgolyóval szemben és a jövőbeni generációkkal szemben. És kockára tesszük ezáltal azt is, hogy a gazdaság visszafejlődik. Az iparágak jelentős esélyelébe is néznek. A jelenlegi válságkezelése esélyt is jelenthet, a konkurencia erősödhet, és a társversenytársainkkal szemben erősödhetünk, például az USA-val szemben. Tehát fontos megtenni a szükséges erőfeszítéseket, a beruházásokat a technológiába, az új energiaforrások fejlesztésébe és az energia takarékos módszerek alkalmazásába. Ezek olyan kérdések, amelyek saját gazdasági érdekeinket szolgálják, és ennek prioritást kell adnunk. Nem csak azért, hogy energiát takarítsunk meg, hanem azért is, mert fontos a gazdasági, közös gazdasági modellt előmozdítani. Ami pedig a nemzeti kompetenciákat illeti, illetve a jelenlegi Lisszaboni szerződés nagyon sok nemzeti kompetencia van, amely szabályozott, ez ki is derült. Itt a plenáris teremben a megjegyzések kapcsán elhangzottak megjegyzések az energiaforrásokról, az energia mixről az egyes tagországokban. Itt az Európai Bizottság nem léphet felszabályozóként, és nem is akar, hiszen ez a tagországok asztalára tartozik. És a tagországok szabadon kell, hogy döntsenek arról, hogy mit tesznek. Az Európai Bizottság közös energiapiacot kell, hogy létrehozzon, egy olyan energiapiacot, ahol az éghajlati változások elleni küzdelem is érvényesül. Ez a közös témánk és a közös feladatunk. Ennek lehetségesnek kell lennie, és ez a bizottság célja. Néhányan önök közül utaltak a nemzeti kompetenciákra az adók kapcsán. Az energia területét is érintik a fogyasztói adók, amelyek magasak, jelentősek, és Európában létezik egy minimális adóztatás a szénerőművek kapcsán is, de nem létezik egyhangú rendszer, illetve nem létezik egységes elképzelés, a bizottság sem készült még el a végleges javaslattal a rendszerek harmonizálása érdekében, és lesz majd egy olyan adó, amely a, az alapján kerül kidolgozásra, hogy az adott cégek milyen mértékben terhelik a környezetet. Reméljük, hogy lehetőség lesz arra, hogy európai szinten a szenet is megadóztassuk. Ez csak egy első lépés, de nem áll még minden tagország az oldalunkon. A svéd képviselő tudja azt, hogy ott hosszú évek óta létezik egy ilyen típusú adó, és ezt most megpróbáljuk Európában is bevezetni. Az Euratom is elhangzott, illetve azok a feladatok, amelyeket elvégzünk. Fontos az atomenergia biztonságát is garantálni, végezetül pedig a Lisszaboni szerződés kapcsán elhangzott az a kérdés, hogy ez elégséges-e. Azt gondolom, hogy a kérdés jó, de még túl korai lenne erre válaszolni. Még messze nem sikerült mindent megvalósítanunk a szerződésből. Fontos, hogy nemzeti szinten mindaz megvalósuljon, amiről döntöttünk az energiacsomag kapcsán. És természetesen mindezzel párhuzamosan azt is tovább kell fejleszteni, ami már az Európa 2020-as stratégiában is összefoglalásra került, az energiastratégiában, és a Lisszaboni szerződés új jogalapra helyezi ezt a területet. Lehet, hogy ebből tovább is lehet majd haladni. És közép, a középtávú jóslatokon túl kell mennünk, és megvizsgálnunk azt, hogy még mit tehetünk. Az elkövetkezendő hónapokban és években ezzel még foglalkozni fogunk, annak érdekében, hogy közép és hosszú távú előrejelzést tudjunk kialakítani. Ezeknél a perspektíváknál alapvitát is kell folytatnunk, és a, az alkotmányjogi szakértőink majd segítenek kidolgozni azt, hogy hogyan álljunk hozzá ehhez a kérdéshez. Az Európai Unió túl nagy hangsúlyt fektetett arra, amit az alkotmány jogászok mondtak, és mindeközben megfelelkeztünk arról, hogy mik a politikai ambícióink, az Európai Unió jövőbeni fejlesztése érdekében. Mi az, amit még meg akarunk tenni, és azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a célok elérés érdekében milyen alkotmány jogi módosításokra van szükség. Azt gondolom, hogy tényleg fel kell, hogy tegyük a kérdést, mit tehetünk a 2014 és 2020 közötti következő pénzügyi időszakban. Mit akarunk létrehozni? Megvannak-e ehhez az eszközök? És utána kell, hogy feltegyük a kérdést, hogy alkotmányjogi szempontból mindezt hogyan megvalósítható. Köszönöm. Köszönöm szépen a lelnök úr az észrevételeit. Nos, kedves kollégák, a vitát nem összegezhetjük még, hiszen folytatjuk ebben a témában a párbeszédet. Egy pár hete indult csak ez a folyamat. Talán csak annyit mondanék, hogy a válság idején talán könnyebb előrelépni, hiszen most jól megtapasztaltuk, jól látható mindenki számára, hogy mennyire szükség van a belső piac kiteljesítésére, általánosságban ezt mondhatnám, hogy nagyon fontos ennek a belső piacnak a kiteljesítése, és persze külön az energiapiac kialakítása. Köszönetet szeretnék mondani a spanyol elnökségnek, hogy ilyen fontos prioritást fogalmazott meg. Köszönet az Európai Bizottságnak, hogy ilyen sok hasznos javaslatot tett, 2020-as stratégia, akcióterv 2020-ra. Köszönöm szépen a elnök úr az ehhez kötődő és sok mindent összekapcsoló kommentárokat is. Természetesen Jacques Delors urat meg fogom keresni, az Európai Bizottság korábbi elnökét az egész vitával kapcsolatban, hiszen fel kell készülnünk a válaszadásra, a reagálásra, néhány fontos dolgot emelnék ki, hiszen általánosságban konszenzusra jutottunk. Az Európai Uniós szabályok, a meglévő szabályok alkalmazása nagyon fontos. Aztán energiahálózatok fejlesztése, válságra való reagálásban aztán a stratégiai energia technológiák akcióterve mentén tovább kell lépni. A 2020-as stratégiát meg kell valósítani, finanszírozás hogyan alakul majd a SET terv a költségvetések hogyan vesznek részt. Tudjuk, hogy a második legfontosabb dolog a megújuló energiák bekapcsolása, de hogyan lehet a kibocsátásokat a fosszilis fűtőanyagoknál csökkenteni? Kína nem annyira akar átállni másra, a szénerőművekkel akarják folytatni, és ez a 20%-át teszi kibocsátásoknak. Mi 14%-ot adunk fontos, tehát a technológiák javítása, és ahogy Uribe úr is mondta, a CCS, a szén megkötés és tárolás is igen fontos, de minden képpen elsődleges a megújuló energiák részarányának növelése. Fontos, hogy ösztönözzük a cégeket versenyképesnek kell lenniük, fel kell számolni az akadályokat a verseny útjából. Hogyan lehet a KKV-ket segíteni? És végeredményben nagyon fontos a polgárok, a fogyasztók számára az energia ára, no meg az egész versenyképesség szempontjából a gazdasági szereplők számára is. Hogy lehet jogi szempontból megoldást találni a problémára, kedves kollégák? A következő vita tárgya lesz ez. A tagállamoknak kell végeredményben dönteni arról, hogy részt akarnak-e venni a közös energiapolitika közösségében, mindegy, hogy hogy is nevezzük ezt. A politikai szándék, a politikai lendület, mindenki szinte erről beszélt itt a politikai szándék ebben a teremben megvan most. A nemzeti parlamentek szerepe igen fontos ebből a szempontból. Minden nemzeti parlamentben megkezdődhet, ha önök úgy döntenek, a párbeszéd, a vita erről a fontos területről, ahogy az Európai Parlamentben is megkezdődött május elején ez a vita. Nincs tehát nagy különbség az időzítésben. Együtt haladunk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönöm szépen mindazoknak, akik részt vettek a szervezésben, a rendezvény lebonyolításában. Szeretném hozzátenni még, hogy az együttes parlamenti ülés, parlamenti találkozó teljes anyaga felkerült az europarl.europa.eu honlapra. Könnyen hozzáférhetnek tehát. És itt a plenáris terem kijáratánál is találnak anyagokat. Köszönöm, hogy eljöttek, nagyon hasznos vita volt. A következő ilyen alkalmat, is nagyon várjuk már. Lehet, hogy az egyik nemzeti parlamentben, lehet, hogy az Európai Parlamentnél kerül majd megszervezésre, még gondolkodunk rajta. Köszönöm szépen, muchas gracias!